Mes chers collègues, bonjour. Kedves kollégáim, szép jó reggelt kívánok! Pár perc késésben vagyunk. Van, aki még eh, nehezen kelt ma reggel, de hát ettől függetlenül megkezdjük a munkánkat. 9.45-től ma délelőtt 3.4 órára meghallgatásra lesz Vilál Pedres alelnöknek és Klaus Véle főtitkár úrnak, akik két ö, ingatlan vásárlási projektről számolnak majd be nálunk az EP részéről. Az egyik Brüsszelben, a másik pedig Strasbourgban tervezett. Monika Rönnmájer az előadó. Már most azt javasolnám, hogy miután meghallgatjuk őket, ne nyissunk vitát e két projektről, mivel csak tegnap délelőtt reggel kaptuk meg az írásos anyagokat, a téma felelősének nem volt még ideje tanulmányozni mélyrehatóan a dossziékat. Azt kívánja az etiket, hogy meghallgassuk az előadásokat, aztán majd az előadónk a rendelet azon kitételét javasolja, hogy véleményezni kívánjuk, szándékozzuk ezen két dossziét. Ezzel a véleményezési megoldással két hét áll rendelkezésünkre, hogy a véleményünket megfogalmazzuk. A koordinátorok is tegnap este ebben állapodtak meg. Olyan napirendi pontjaink is vannak, amelyeket tegnap délután kellett volna megtárgyalnunk, de az előadók nem voltak jelen, tehát mára hoztuk át az anyagokat, a napirendeket, napirendből néhány pontot. Érdemben a vitát, ahol kell, mindenképpen megnyitjuk, ahol pedig nem, ott azt javaslom, hogy nem. Jean-Luc Deánnak és Anne Jensennek adom meg két társ előadónak a saját forrásokról és a pénzügyi tervről szóló tárgyalásokról. Tegnap a koordinátorokkal igen mélyrehatóan beszéltük át azt, hogy a delegációnk hogyan kezeli a saját források tematikáját. Most zárószóként, ha beszámolna Jean-Luc nekünk arról, hogy tegnap mi hangzott el. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap a koordinátoroknál eszmecserét folytattunk a saját forrásokról szóló csomagról. És hogy miért most foglalkozunk ezzel a témával, és miért kezdtünk el erről egyeztetni a bizottságon belül is. Nos, ennek az oka az, hogy december 5-én, ha jól emlékszem, akkor a tanácsal folytatott kapcsolattartás keretén belül a több éves pénzügyi keretről arról is tárgyalni fogunk, erről a témáról is tárgyalni fogunk, tehát a saját forrásokról. és az előadóval együtt, valamint az elnökséggel tárgyalást folytatunk majd, és nekünk egyeztetni kéne a tárgyalási mandátumunkat. Kiemelném, hogy az Európai Bizottság általános javaslattal élt, az MMF-fel közösen. A bizottság öt munkaanyagot terjesztett elő, az egyik foglalkozik a saját forrásokkal, aztán szó van egy végrehajtási dokumentumról is, amelyet a bizottság tervezetként írt meg eddig, a saját források növeléséről, például a tranzakciós adó bevezetése révén, illetve az, az áfa vagy a héja egy részének elvonásával. Aztán vannak rendelettervezetek is a bizottság asztalán, amelyek azzal foglalkoznak, hogy pontosan leszabályozzák, hogy ezen adóknak mely részét, mekkora arányát és hogyan lehetne beszedni. Lenne itt egy személyes megjegyzésem. A tranzakciós adó és a hozzáadott értékadó is egy általános rendelet megírását igénylik, hogyha a tranzakciós adót bevezetik, amely részben ugye nemzeti részben pedig saját beszedésű adó lenne, tehát vegyes típusú adó, akkor ezt rendeletben kell szabályozni, és a hozzáadott értékadó arányát is. Ehhez meg kell változtatni a héjáról szóló ö, rendeletet is. A saját források függenek továbbá más bizottságok döntéseitől is, sokan vitatják ezt rajtunk kívül, hogy a hozzáadott értékadót hogyan lehetne saját forrássá tenni részben, a bizottságon belül is, nálunk is. Ez egyelőre tehát csak terv, és nem mindegy, hogy milyen tárgyalási stratégiával megyünk a tanácsi egyeztetésekre. Később pedig majd konkrét javaslatokat kell tennünk a rendelet tervezetekkel kapcsolatban, ezt a többi parlamenti bizottsággal is egyeztetnünk kell, az volt a kiinduló pontunk, hogy a tranzakciós adóval foglalkozunk először és a héjával a saját bevételek kapcsán. És a tegnap megfogalmazott javaslat a koordinátorok ülésén az volt, hogy a tanácssal szemben arra építjük föl stratégiánkat, hogy a parlament a következő pénzügyi tervezési időszak tükrében a szerződéshez fog ragaszkodni, amely kimondja, hogy saját forrásokat ö, alakíthat ki az EU. Az utóbbi 15 év során ezzel ugye nem lehetett foglalkozni, most azonban eljött ennek az ideje, ez egy fontos áttörés a több éves pénzügyi keret kapcsán erről mindenképpen kell és lehet most már tárgyalni, a nemzeti parlamentekben is megfogalmazódott a probléma. Tehát több éves pénzügyi keretet az Európai Parlament nem fogadhat el úgy, hogyha nincsen szó a saját forrásokról. És vigyáznunk kell, hogy ne akarják szétválasztani ezt a két dolgot, ezt a két témát, a kétféle adót a tanács általános ügyek formációjában kell majd megtárgyalni, egyszerre, együtt. Ez egy minőségi ugrás lenne a saját források tekintetében, egy új kiindulási pont, és ezt a bizottság javasolta. Mi ezt támogatjuk, hiszen megfelel a parlament és persze a választók igényeinek ez. Korábban, amikor a bizottság a tranzakciós adóról beszélt és a héja új típusú elvonásáról, akkor még olyan javaslatokat is tett, amelyeket mi nem tudtunk egyből elfogadni, de bizonyos kompromisszumokra nekünk is készeknek kell lennünk. Egy biztos, hogyha sikerül megegyezni ebben a két adónemben, saját forrás gyanánt, akkor ez egy történelmi elmozdulás, és persze ezeken kívül még más adó lehetőségek is léteznek, a bizottság fel is sorolja ezeket opcióként az anyagokban. Nekünk azonban most ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy több legyen, a saját forrás, 60%-ra sikerüljön növelni ennek az arányát minimálisan, ez a bizottsági javaslatban megfogalmazott arány. Ezt el tudjuk fogadni. A tegnapi egyeztetés a költségvetésről megint rámutatott arra, hogy mennyire gyenge Európa a tagállamokkal szemben. Teljes függőségben van az Európai Unió a tagállamoktól, azok költségvetésétől, és ezért a politikai autonómia miatt is fontos az, hogy ez a dolog előre haladjon, a bizottságtól várjuk rövid időn belül a konkrét számításokat, amelyek alapján kimutatható várhatóan, hogy több saját forrás esetén a, az EU-nak kevesebbet kéne elvonnia a tagállamoktól a nemzeti össztermék alapján, és ez a tagállamoknak végül is jó lenne. A saját források egyébként így akkor nem a nemzeti költségvetésekből származna, hanem közvetlen bevétel lenne, és ezáltal is csökkenthető lenne a nemzeti költségvetési hiány mindenhol. Ez egy pragmatikus eleme a vitának, amelyet a tagállamok is látnak most már. És itt most már nem elvi a vita, hanem kezdenek a nemzeti parlamentek is, kezdik belátni, hogy az EU, ha saját bevételekkel rendelkezik, az a tagállamoknak előnyel jár. Tegnap ezek közül, a gondolatok közül párat már megbeszéltünk, de bizonyára az előadó ehhez még hozzá tud fűzni dolgot. Tessék, Anna. Herr ha ha, ha redegjort for Köszönöm, elnök úr. Döán úr már felvázolta az átfogó keretét annak, hogy hogyan is néz ki az a javaslat, amelyet az Európai Bizottság tett a saját források rendszerére. Két új javaslat is érkezett az áfa hozzájárulás, illetve a pénzügyi tranzakciós adó kapcsán. Ez hasznos a munkánk során amikor december 5-én az általános ügyek tanácsával kapcsolatban ülésünkre sor kerül. A SURE bizottság részéről készült Gariga jelentésben már egyszer a parlament megállapodott a saját források rendszerével kapcsolatos álláspontjáról. A SURE jelentés a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban is támogatja ezt az álláspontunkat, hogy ez egy új saját forrásként jelenjen meg. Túl azon a tényen, hogy ezen javaslatokat az általános ügyek tanácsának meg kell tennünk, most ezen túl az új javaslattal kapcsolatban is el kell fogadnunk egy álláspontot. Az Európai Bizottság tehát két új javaslatot tett, a tranzakciós adóval, pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Jó néhány tagállam és a parlament is kérte egy ilyen javaslat megtételét. Az ECON szakbizottság fog egyébként ezzel az irányelv tervezettel foglalkozni. A mi szakbizottságunk csak véleményt készíthet erről, amely egyébként pontosan azzal foglalkozik majd, hogy a pénzügyi tranzakciós adót hogyan tehetjük megfelelővé ahhoz, hogy saját forrásunk rendszerébe illeszkedjen. A saját források rendszerével kapcsolatban fontos szempont a stabilitás, milyen kritériumoknak kell eleget tenni, ezt a kérdést kell körbe járnunk. Az irányelv tervezeten túl menően az Európai Bizottság egy rendelettervezetet is benyújtott, amely technikai jellegű a módszereket, eljárásokat járja körül, az a kapcsolatban, hogy a pénzügyi tranzakciós adó kivetése hogyan is folyik. Szerintem ez egy olyan téma, amelyen a mi szakbizottságunknak mélyrehatóban kell foglalkoznia felteltőleg én leszek a felelős ennek a második témának. A SURE bizottságban lefektetett alapelvek tükrében, illetve a saját források eh, rendszerével kapcsolatos saját kezdeményezésű jelentésünk tükrében, amelyet eh, egy-két évvel ezelőtt maga elnökünk Lamassur úr készített, és amelyben jó néhány olyan megfontolás szerepel, amely mai napig aktuális és releváns. Nos, ezen két jelentés tükrében kell újra átgondolnunk azt, hogy hogyan is viszonyulunk a, eh, ehhez a új javaslathoz. Fontos, hogy a saját források rendszeres, stabil legyen. Eh, mi örülünk, örülnénk annak, hogyha minél egyszerűbb lenne ez a rendszer, minél láthatóbb és átláthatóbb, és hogyha minél kevesebbe kerülne a, a, a, ennek a rendszernek az üzemeltetése, és hogyha nagyjából egyenlően oszlan meg a tagállamok között. Ezek azok az általános alapelvek, amelyeket érdemes hangsúlyozni a saját források rendszerével kapcsolatban, és a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos véleményünket is véglegesíteni kell. El kell dönteni az Európai Unióban lesz-e ilyen pénzügyi tranzakciós adó, ez egyébként elsősorban az ECON szakbizottság dolga. Várom a kollégák előzetes véleményét, természetesen ezt majd figyelembe veszem a szöveg meg elkészítése során. Köszönöm. Köszönöm előadó asszony. Uh, Köszönöm szépen. Rövid leszek, mert elégedettséggel látom, hogy a raportőrök és a frakciónk véleménye megegyezik a tekintetben, hogy hogy kell eljárni. A saját források nagyon fontos elvi kérdés. De ugyanakkor a taktikáról is beszélnünk kell, pragmatikus megközelítésre van szükség, hogyha eredményt akarunk elérni. Tehát nem szabad túl ö, terhelni a szövegeinket elvekkel, praktikus dolgokra kell koncentrálni. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz arra van szükség, hogy először minden érvelést végig gondoljunk, főleg a tekintetben, hogy hogyan tudunk a tagállamoknak segíteni a saját befizetéseik csökkentésében, és ha ilyeneket fel tudunk vázolni, ilyen ötleteket, akkor a bizottsággal és aztán a tanácssal érdemben is eredményesen lehet tárgyalni. Fontos továbbá az is, hogy valamilyen anyagban, munkaanyagban vagy háttéranyagban az is megfogalmazódjék, az, amit a parlament eddig erről mondott, erről a témáról, mert már sok fontos elvet megfogalmaztunk, de még mindig van sok félreértés a tagállamokban a tekintetben, hogy hogy mit jelent az, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja a a tagállamok adókivetési, költségvetési jogát. A költségvetés semlegesség, ez, ez mást jelent az adófizetők számára, mint sem, hogy az EU be, bele akarna nyúlni a költségvetési politikákba. Tehát, hogy mindenki számára ez világos legyen. Tehát praktikus és politikai okokból nagyon fontos, hogy a bizottsági javaslathoz közeli javaslattal álljunk mi is elő, hogy a kettő egymást erősítse, és gyakorlatias legyen a megközelítés. Nagyon fontos az is, hogy miközben a bizottság most az FTT-re koncentrál, és persze ez nekünk is nagyon fontos a mi frakciónknak és a héjára, azért azt tudjuk, hogy mind a kettőt nagyon sok vita övezi, és más esetleges források felé is nyitva tartsuk a kaput. Például volt egy kollégának egy javaslata, amire majd még itt visszatérünk a mai ülésem. Tehát beszéljünk inkább a saját forrásokról általában, az új forrásokról, és egyéb ö, bevételi lehetőségekről. Például mi lesz akkor a jövőben a, a GNI ö, ö, alapú befizetésekkel, ezen is el kell gondolkodni, és ezek, ennek a jövője is például olyan kérdés, amit le kell szépen kerekíteni, foglalkozni kell vele. Köszönjük szépen. Bokros Lajos következik. Thank you very much. Um, I made my... Uh... Köszönöm, elnök úr. Egyértelműen kinyilvánítottam a véleményemet tegnap a koordinátorok ülésén. Úgy érzem, hogy Tartozom annyival a többi képviselőtársamnak, hogy a teljes Költségvetési Bizottság színe előtt is hangot adjak véleményemnek, bár valószínűleg a többség nem ért majd velem egyet, mégis saját frakciómmal szemben vállalt kötelességem, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt is hangot adjak a véleményemnek. Amit Jean-Luc Doan mondott, kísérletére attól, amit tegnap hallottunk az ő szájából. Felírtam két fontos mondatot, amely elhangzott a szájából. Teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy több saját forrás, kevesebb tagállami ö, hozzájárulás jelent. Ez igaz, de ez nem fontos. Az igazi kérdés az, hogy az adó pontosan mekkora terhet jelent, mennyi e, adóbevételt lehet begyűjteni egy adott országban, egy adott gazdaságban, ez a fontos kérdés. A tagállamok által beszedett saját források nagyobb mozgásteret hagynak a tagállamoknak. Ez volt a második mondat. Jean-Luc minden tiszteltem a tiéd, de sajnos nem igaz. Vegyünk figyelembe két dolgot, a költségvetés semlegességet, illetve az adóter semlegességet. Ha az állampolgárokra, a gazdaságra nem akarunk még nagyobb terhet róni, ha valóban ezt komolyan gondolod, Jean-Luc, és mégis egy új adót vezetünk be, amely nem a nemzeti költségvetésbe folyik be, hanem közvetlenül az uniós költségvetésbe, mégis a nemzetgazdaság keretében kerül beszedésre, akkor csak akkor lehet ez az adó eh, költségvetés semleges, hogyha a nemzeti költségvetést eh, arra eh, késztetjük, vagy lehetővé teszük számára, hogy ugyanennyivel csökkentse az egyéb adókat. És akkor semmivel sem vagyunk előbb, előrébb, hiszen a költségvetésen, nemzeti költségvetésen kívül beszedett pénzek nek megfelelő összeggel csökken a, a nemzeti költségvetésen belül beszedett adó, tehát ennek a végeredménye nulla nem nő, nem csökken, ez egyszerű matematika. Tehát akárhogy is fogalmazunk, akár merről is eh, közelítünk a kérdéshez, a fiskális szuverenitás eh, sértjük. És sok tagállam ezt nem akarja, ezt nem szeretné a brit konzervatív pártnak, gondolhatják. Ez mennyire nem tetszik. Lehet, hogy ez nem mindenkinek fontos, de sok más ország számára fontos. És az igazi lényege a, léte, a, a vita lényege az, hogy FTT vagy, nem az, hogy FTT vagy, vagy VT, vagy az az áfa, vagy HEA, nem ez a kérdés, hanem az, hogy mi lesz ennek a hatása. A pénzügyi tranzakciós adó ellen nem vagyok, de ha ennek az a célja, hogy feltöltsük az uniós költségvetést, akkor nem támogatom. Szerintem a banki ágazat problémáinak kiigazítására kellene ezt az eszközt használni, ez sokkal fontosabb. A szerződés célját próbáljuk szolgálni, amely a saját források rendszerét, hát hogy is mondjam, nem áll le a saját források rendszere biztos lábakon a szerződés alapján. Függetlenül attól, hogy a kormányközi eh, rendszerben hiszünk, vagy a közösségi rendszerben. Nos, hát én jó magam a kormányközi rendszer híve vagyok, szeretnék ennél maradni. Köszönöm, kedves kollégám, világos volt nagyon. Következő előadunk. Nagyon szépen köszönöm. Tudatában kell lennünk annak is, hogy mi történik majd akkor, hogyha a parlament az eszköztárát felhasználja arra, hogy kiaknázza ezen lehetőségeket. Nem minden nap kapunk ám a bizottság tollából egy ilyen javaslatot, ahol a saját források módszertanán is változtathatunk. Létezik ez a javaslat? Persze, sok helyen még vannak hiányosságok, javítani lehet még. Ezért az Európai Parlamentnek saját javaslattal kell előállni, nem csak azzal kapcsolatban kell tovább lépnünk, amit a szocialista frakció is javasol, mármint az FTT-n való továbbgondolkodást, hanem más aspektusokat is körbe kell járnunk, de a HIA áfa módosítására is szükség van, ezt is át kell gondolnunk, mint például egy energiaadó bevezetése értékelnünk kell minden lehetőséget. Attól függetlenül kell átgondolnunk más lehetőségeket is, hogy egy, kettő vagy három ilyen eszköz áll a rendelkezésünkre. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk itt a parlamentben, nem csak a bizottság javaslatát kell tanulmányoznunk és várni, hanem azt kérném, hogy bátrabban ragadja meg ezt a lehetőséget a témafelelős, hogy az a saját források további palettáját is kidolgozhassuk. Most eljött az idő, van egy új javaslat, ragadjuk meg a lehetőséget. Köszönöm, Eider. A javaslat viszont taktikai problémákat vet föl, erre pedig az előadó majd ja, referál. Vidal Quadras urat, elnök urat ja, üdvözlöm közben, vajon Klaus Vélőt megvárjuk most, elnök, ö, alelnök úr? Elnök úr, Vidal Quadras úr, engem csak mm, tegnap tájékoztattak este arról, hogy önökhez kell ma jönnöm, és hát nekem az iparügyi szakbizottságban 10 órakor a szakbizottságban kell lennem, mert ott szavazunk egy olyan jelentésről, amelynek én vagyok az árnyék előadója, úgyhogy ha megengedné, akkor én szeretnék most inkább politikai indítatású előadást adni, majd a technikai költségvetési aspektusokat pedig a költségvetési konciliációs tárgyalásra tartogatnám. Elnök úr, köszönöm, mi is csak tegnap reggel kaptuk meg ezt a dossziét, és hát ugye a büró ránk kényszeríti ezen gyors haladást, ezért örömmel üdvözöljük most ön. Kérném a kollégáimat, hogy az igen érdekes, igen fo- fontos saját források vitát függesszük föl most, és alelnökünk jelenlétét használjuk ki, hogy ő a büró projektjéről számoljon be. Aztán pedig a vitát folytatjuk, majd szavazunk. Alelnök úr, oné a szó. primer lugar, agradecer esta oportunidad. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy ellátogathatok a Költségvetési Bizottságban. mert a parlament egy munkájában egy konkrét területért vagyok felelős, viszonylag gyakran jövök önökhöz, mindig öröm ez egyébként, és számolok be a hozzám tartozó dosszékról Gianni Pitella kollégámmal együtt. Én az intézményi költségvetésért vagyok felelős, és elsősorban az épületekkel kapcsolatos politikáért. <clears throat> Ahogy azt említettem, Tegnap este jutott tudomásomra, hogy hm, ide kell ma látogatom, sajnálom, elnök úr és képviselőtársaim, de az Iparügyi Bizottságban egy fontos szavazáson kell részt vennem, ezért csak röviden tudok beszélni ez ügyben, és nem sokára el kell mennem. Minden esetre természetesen a Költségvetési Bizottság rendelkezésére állok most és majd a jövőben is ez ügyben. A főtitkár úr részletesen is felvázolja majd önöknek azt a két konkrét épületekkel kapcsolatos projektet, amelyekről be kell számolnunk. Az Európai Parlament elnöksége két különböző ülésén egyhangulag fogadta el az erre vonatkozó javaslatokat. Ezek közül az egyik a Strasburgi B épület eh, megvásárlása, amelyet szeptember 26-án fogadtak el. A másik tervezett vásárlás a Montoyer utca 70 eh, szám alatti épületének megvásárlása. Erről novemberben született döntés. Két olyan projekt ez, amely az Európai Parlament épületpolitikájának vagy stratégiájának eh, szerves részét képezi, amelyet nem csak az elnökség, hanem az önök szakbizottság is támogat egyébként. A stratégia pedig a következő, egyszerű, ahol és amikor lehet, megpróbáljuk megvásárolni azokat az épületeket, amelyeket már használjuk, béreljük, hiszen úgy véljük, hogy a források leghatékonyabb felhasználása éppen ez, a bérlés helyett a tulajdonba kerülés. A Strasburgi úgynevezett B épület esetében, ha a számokat nézzük, akkor ígéretes a dolog, hiszen lehetővé teszi, hogy tovább növeljük az irodák számát, területét és a képviselők munkakörülményeit ezzel javítsuk. Tulajdonképpen a beépület megvásárlásával felszabadulnak majd e, irodák az ombudsman e, hivatal környékén, a meglévő területeket is tovább tudjuk javítani, átalakítani, és a képviselők rendelkezésére tudjuk bocsájtani. A Strasburgi B épület nem fogja ugyanakkor teljesen megoldani a Strasburgi helyhiány problémáját, de legalább részben eh, javíthatja a jelenlegi igencsak szűkös helyzetet. Ami a Montuai utca 70 szám alatt található épület vásárlását illeti, ez ugye itt található a szomszédunkban, eh, a parlament már most is bérli ezt az épületet a jelenlegi tulajdonossal. Megállapodást kötöttünk arról, hogy meghosszabbítjuk a bérleti e, szerződést elég kedvezményes árakon, egy vételi opcióval kiegészítve. Ez a két projekt, amelyről majd részletesen beszámol a főtitkár úr, e, az elnökség úgy gondolja, hogy vonzó árakat tudtunk kialkudni, és reméljük, hogy az önök szakbizottság is támogatja majd ezeket a javaslatokat. E két konkrét projekt mellett lenne még egy általános megjegyzésem is zárásképpen. Az elnökség legutóbbi ülésén elmondtam, hogy mennyire fontosnak tartom azt, hogy párbeszéd folyjon az elnökség és a Költségvetési Bizottság között az ilyen dossziék ügyében. Ennek a párbeszédnek folyamatosnak e, és barátjának kell lennie, amely mindig e, napra kész információt biztosít önök számára is. Nyilván roppant összetett kérdés ez, e, rengeteg apró rész kérdésekkel foglalkozni, és hát igen, lassan őrülnek a malmok. Ilyen ügyekben lassú eljárásokról van szó, így mindig van egy kis lemaradás a között, amikor kidolgozunk egy ilyen javaslatot, illetve amikor önök tudomására tudjuk hozni az új terveinket, pedig hát fontos, hogy a szigorú eljárás rendnek megfelelően hozzunk döntéseket az Európai Parlamentben ezügyben. Fontosnak tartom, hogy az Költségvetési Bizottság tagjai tisztában legyenek azzal, hogy mi fontosnak tartjuk, hogy időben részletesen tájékoztassuk Önöket az új terveinkről, hiszen eh, politikai támogatásukat csak így nyerhetjük el. Tehát szerettem volna egyértelműen eh, leszögezni. Mi roppant fontosnak tartjuk hogy önök tudják, hogy érezzék, hogy az elnökségben ülő kollégáik a lehető legszorosabb együttműködést kívánnak önökkel kialakítani ez ügyben. Ezt szerettem volna kristály tisztán leszögezni. Nagyon fontos számunkra, hogy önök tisztában legyenek ezzel. Köszönöm, elnök úr. President. Eh. Köszönöm, alelnök úr. Köszönöm a világos kötelezettségvállalást. Nagyon elégedettek vagyunk a két éve ápolt kapcsolatokkal az elnökséggel ápolt kapcsolatokkal. Különösen így van ez, hogy és megragadnám az alkalmat, hogy körünkben van, hogy elmondjam, hogy a parlament erőfeszítései a ö, szigorúan kidolgozott 2012-es költségvetés tervezet kidolgozására, hogy mi is olyan erőfeszítéseket tegyünk, mint a további intézmények és a tagállamok, és ez az a költségvetés, amelyel kapcsolatban sikerrel jártunk, és a múlt heti egyeztetési tárgyalások során a parlament és a tanács ö, semmilyen ellentmondást nem talált ezen ö, költségvetés tervezetben, 2012-es költségvetés tervezetben. A parlament módosító indítványokat nyújtott be, fogadott el, oly módon, hogy a parlament saját költségvetését is csökkentette, visszafogta. Óriási erőfeszítések árán. Tessék, uram, öné a szó. Köszönöm, természetesen szeretnék köszönetet mondani azért a kiváló munkáért, amelyet Maja végzett. Általában vele tartjuk a kapcsolatot, a épületpolitika ügyében, ő a mi kapcsunk a Költségvetési Szakbizottsággal. Köszönöm a kemény munkát, amelyet végez. És ha megengedik, akkor egy filozófiai jellegű megjegyzést is tennék így zárásképpen. A kiadások és a befektetések két külön fogalom. Fogalom, főként ilyen válságos időkben a kettő között különbséget kell tennünk. Az elnökség néha olyan javaslatokat tesz, amelyek nagyon sok pénzbe kerülnek, és amely miatt egyesek felhúzzák a szemöldöket, főként ilyen válságos, pénzügyi, válságos időben pénzügyi megszorítások idején. Ugyanakkor a célunk az elnökségben, minket mindig az vezet az elnökségben, hogyha jó befektetést akarunk tenni, akkor még hogyha válság idején is tesszük, akkor az jövőben megtakarításokat hozhat nekünk. Köszönöm szépen, alelnök úr. Tegnap kaptuk meg a dossziét, időre van szükségünk, hogy mélyrehatóban tanulmányozzuk azt. Köszönöm a felvezető szavait, az eszmecserét, és a rendelet azon kitételét alkalmazzuk majd, mely szerint véleményezi a Kobu ezt a dossziét. Alelnök úr, el kell, hogy hagyd a termet? Igen. Előadó szeretné -e megragadni alelnök úr jelenlétének lehetőséget, és röviden arról szólna, amivel ön foglalkozik. Üdvözlöm a kollégákat, jó reggelt kívánok, köszönöm a szót. Vidal Quadras kollégával kiváló az együttműködésünk, ezt itt is alá szeretném húzni, köszönöm neki az együttműködést. Ezzel együtt hát ezek az anyagok kicsi későn értek el minket. Ö, nem volt könnyű megszerezni őket. Az eljárás a parlament, parlamenti ö, adminisztráció eljárását, hát ö, enyhén szólva nem adekvátnak érzem. Vasárnap az irodámat itt az Európai Parlamentben felhívták vasárnap délben, és véletlenül tényleg ott volt valaki, egy ö, munkatársam, és ebben a telefonhívásban azzal indokolták a késői kiküldését az anyagoknak, hogy az elnöknek hajnali háromkor kellett volna aláírnia azt, és ezért jött ez ilyen későn. Miután az elnök de nem is tudott az egészről, és 11 órakor itt volt dél, délelőtt, és elment aztán a költségvetés tárgyalásokról. Nehéz helyzet adódott számunkra, úgyhogy jó lenne, hogyha nekem, mint előadónak, fel kolléga ugye ezt mindig el is mondja nekem, a liberálisok is, és mások is, hogy, hogy adjak már valami konkrét adatot ki, akkor erre sajnos csak azt tudom mondani, hogy én ismerek sok vitát, témát, de nincsen papíros anyagon, és csak papír alapján lehet ebben az ügyben dolgozni, és akkor van értelme elkezdeni a vitát. Semmi értelme annak, hogyha mindenféle híresztelésre alapulva kezdünk vitába egymással. Tessék leírni a dolgokat, és akkor lehet elkezdeni a vitát. Tehát elnök úrtól azt szeretném kérni, hogy a Költségvetési Bizottság jó időpontokat jelöljön már ki az évek óta ismert és szükséges projektek. Ugye 2012-én, 2012-ben ezt a projektet tető alá kell hozni, és akkor legyen ehhez rendelt időstratégia, hogy mikor, hol, mit tárgyalunk meg hogy aztán nyugodtan és érdemben tudjunk dönteni, és nem kapkodva. Ezt, ehhez ragaszkodnunk kell a bürónál, ezt kérem az elnök úrtól, és ugyanezt kérem persze a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, kérem a partnerek vegyék komolyan az időpontokat. Nos, az érdemi részről. Négy héttel ezelőttig még azt hittük, hogy a Montai 70-es épület soha nem ö, ö, merül föl, mint megvásárolandó, és akkor négy hét múlva meg kiderül, hogy mégis csak vásárolunk a Montoyén, csak éppen az 50-es számot. Aztán az 51, 51-es számot. Mert a 71-es túl drága, 70-es számú épület túl drága, meg lepukkant állapotban van, fel kéne újítani. Aztán két hét múlva az az információ jut a tudomásomra, hogy a Költségvetés Bizottság elnökének a levelét letörölték a számítógépből, és így módon szüntették meg a Montai 51-es épületre vonatkozó projektet, és erről engem senki nem tájékoztatott. Tehát csak úgy tudtam meg, hogy a számítógépben már nem szerepel ez az épület. Tehát azért jó lenne, és nagyon bosszús vagyok. Most én vidáman fogalmazok, de nagyon keserű vagyok amiatt, ahogyan a parlamenti hivatal ezeket az ügyeket kezeli. Nagyon sok kérdésem van, érdemi kérdés a 70-es számú épülethez, de olyan sok ez, hogy ezeket inkább leírom és továbbítom, de kérem, hogy a kollégák olvassák is ezt el, mert 24 óra alatt kéne 250 oldalnyi szöveget és milliókról elolvasni és milliókról dönteni, tehát ez szemtelenség egyszerűen, hogy ezt elvárják tőlünk. A jövőben ö, renoválatlan épület ö, tehát úgy megvenni, hogy még ezt fel is kell újítani, és ráadásul drágán, az pedig eleve fel sem erüljön. Nyilvánvalóan túlértékeltek ezek az épületek, mert nekünk akarják őket eladni. Ugyanakkor nem is akarja tulajdonképpen eladni a tulajdonos, mert neki jó az, hogy bérlik ezt az épületet, és akkor a parlament jön, hogy meg akarja venni, és akkor erre a tulajdonos, aki nem akarna eladni az épületet, felveri az árakat, hogy na jó, eladom nektek kétszer annyit. Tehát ez így badarság, így eljárni tehát ezeket előre egyeztetni, tisztázni kéne, stratégiát kéne kialakítani, tudnunk kéne, hogy mit csinálunk, nem így össze-vissza kapkodva butaságokat dönteni. A Költségvetési Bizottság tagjaként ez különösen súlyosnak látom ezt a helyzetet, és nagyon-nagyon felháborít az eljárás. Vannak itt szükségszerűségek, igények, amelyeket lehet igazolni, és ez így is van, de ha az igényekre konkrétan rákérdezek, akkor nem kapok soha tényszerű válaszokat. Mindig ilyen két élő válaszokat kapok, olyan számokat kapok, amelyek irrelevánsak. Hogy hány irodára lenne szüksége a gyakornokoknak, az asszisztenseknek. Jó, de azt meg nem tudjuk, hogy a Montai 70-est, ha megvennénk, akkor ott hány embert lehetne elhelyezni. Erről semmit nem tudunk nem is lehet utána járni ennek, sőt, még, még az se biztos, hogy többlet embereket ott el lehet helyezni. Ezekre a kérdésekre egyszerűen nem kapok választ. Elnök úr, most rövidre fogom magam. Kérem, hogy a bizottság nevében világosan fogalmazza meg a hivatallal szemben, hogy ez így nem járja, és nem is vagyunk hajlandóak elveszni itt a részletekben, és elkezdeni vitatkozni egy ilyen rosszul előkészített anyagról. Kívánjuk, követeljük, hogy egy következő előterjesztésben világos ö, adatok legyenek. Itt most fölöslegesen töltjük ezzel az időt, így nincs értelme. Köszönöm szépen előadóasszony, és Ártong és Bokros kollégáink eh, tapsát hallották, akik ért és szót. Köszönöm szépen lelnök úr, és most már eh, útjára is bocsátamant indulhat. Eh, amit hallottunk, és a tapsból is hallottuk, hogy a Költségvetési Bizottság a 79 per 3-as kitételt fogja alkalmazni az eljárási szabályzatunkban, mivel nagyon későn kaptuk meg a ö, dossziét, így véleményezzük azt. Most én le is zárom a vitát, ezt a vitát csak felfüggesztjük, és fogjuk folytatni, de időre van szükségünk, hogy megszervezzük ezt az érdemi vitát az alelnök és a főtitkár között. Köszönöm, asszonyom, a 21-es pontot így körül is jártuk, lezárhatjuk. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk vissza az imént felfüggesztett vitánkra, ahol Ártung úrnak adom meg a szót, hogy a saját forrásokról szóljon. Most már nem az, az ingatlan projektekről beszélünk, hanem a saját forrásokról. Dus even terugschakelen. Um, het gaat er bijna op lijken. Hát akkor most visszatekerünk a biciklinkkel, és valahogy az az érzésünk, hogy egyre több adót vetnek ki ránk az EU-ban, tehát ez a szükséges rossz, ugye? Mit akarok én az adókkal kapcsolatban mondani? Hát az adókat a kormányok vetik ki, és az állampolgárok fizetik be. Az EU-nak nincs kormánya, nincs állampolgára sem, ennyit szerettem volna erről szólni. Ah, magnifique débat. Poli- Há, micsoda gyönyörű politikai vita. Mindaz, amit most hallottunk, vita indító, és persze ezt ke- lehetne még jobban is kifejteni, de ezt most nem fejtem ki. Bizonyos országokban vannak ilyen politikai viták, de nem mindenütt, mert különböző jogi ha- hagyományaink vannak. A polgárság és az állampolgárság valamint további aspektusok között, de hát Godmáni úr kért szót, úgyhogy most neki adom meg a szót. Like... Köszönöm, elnök úr, nekem is lenne pár keresetlen szavam e témában. Először is a matematika, a számítás nem jól működik az ötödik oldalon, például a táblázatban az tetszik, hogy a számok nem különböznek a nyáron a bizottság által megadott számoktól 40,8 milliárdról beszélünk. Hogyha kevesebb lesz a pénz, ezekből az adókból befolyt pénz, akkor nem érjük el a célt, és akkor nem tudjuk finanszírozni azokat a dolgokat, amiket finanszírozni akarunk. Ez jó, a rossz az, a rossz az következő. Már második e- e- egymás követőjében a tanács által javasolt összeget 100%-on el kell e, fogadni az Európai Parlamentnek. Szerintem jövőre és azután is ugyanígy alakul majd a rendszer, ami csak egy dolgot jelenthet. A parlament a kifizetések, kifizetések és kötelezettségvállalások terén mondjuk növelni akarja az összegeket az Európa 2020 stratégia végrehajtása érdekében, a tanács pedig ragaszkodik az ő saját számaihoz, akkor nekünk vissza kell venni az ambíciózus terveinkből, már pedig az Európa 2020-as stratégiát a, a saját források jelenlegi rendszerével nem tudjuk végrehajtani ezért ez komoly ösztönző arra, hogy megváltoztassuk a rendszert. Az egyetlen probléma az, hogy az Európa 2020 stratégia 2020-at említ, már pedig, hogyha 2018 évelejétől léptetjük életbe az új rendszert, akkor két évünk marad a 2020-as stratégia végrehajtására, ami nyilván nem elég. Mi? az adókkal kapcsolatban kiszámoltam az én országomra, az én hazámra, és azt hiszem, hogy országról országra ö, ö, eltér majd mindkét adó. Alacsonyabb áfa ö, kulcsok az 1%-os adóalap alól ebből az adóalapból kivételre kerülnek, vagy, vagy ez, ez nagyon nem mindegy, mert vannak olyan országok, ahol az alacsonyabb áfa kulcsok, a szolgáltatásokra kivetett áfa kulcs jóval alacsonyabb, most ezekre az 1%-ot alkalmazzuk, vagy sem, az a végeredmény igen komoly kihatással lesz. A tranzakciós, pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban pedig az a probléma, hogy egyes országok mielőtt ez a javaslat megszületett, már bevezettek bankadókat, amelyek nem százszázalékosan pénzügyi tranzakciós adók, országról országra eltérnek, legalább 3-4 országról tudok, amelyek magasabb kulcsú, nem egy tizedszázalékos kulcsú adókat vezettek be. A kérdés az, hogyha a pénzügyi tranzakciós adót 1 kal vezetjük be, a jelenlegi adókon túlmenően, akkor ez a szemített 3-4 ország nyilván teljes mértékben ellenzi majd ezt az új tranzakciós adót. A meglévő bankadót kell valahogy átdolgozni, ami nem könnyű, mert a konszolidált költség, nemzeti költségvetésekbe ez már beépítésre került én attól tartok, hogy az 1 os kulcsa ez az adó nem fogja megoldani a problémákat. A egyes országok bankadót vezettek be a költségvetés elrealizása érdekében, ők hogyan viszonyulnak majd ehhez az megint újabb adóhoz. Tehát nagyon bonyolult ez a kérdéskör, ezért végezetül annyit mondhatok, hogy az előadónk előadóinknak igen nehéz dolguk van, mert teljesen attól függ majd minden, hogy a tagállamok között konszenzust tudunk-e találni. Ha nem, akkor két érdekes dolog lehet, hogyha a Lisszaboni szerződést újra kinyitjuk, akkor az egyik cikk azt mondja, hogy az európai költségvetést a saját forrásokból finanszírozzuk. Pont. De arról nem szól a szerződés, hogy ezeket a forrásokat, saját forrásokat hogyan kellene beszedni. A második megjegyzés a Lisszaboni szerződésben, hogy az az, hogy a tagállamoknak egyhangulag kell megállapodni a saját források rendszeréről, az ország saját alkotmányos berendezkedése értelmében. Na hát itt van a kutya elásva, pontosan itt látom én a nehézségeket, sok szerencsét kívánok hogy két előadónak a lehetetlen munkához. Köszönöm kedves kollégám, hogy ilyen nagy bizalommal áll hozzá és bátorítja az előadóinkat. Csúrián úr. úr a szót. Azt gondolom, hogy ha a polgárok oldaláról nézzük a dolgot, akkor édes mindegy, hogy hogyan szedjük be az adót, mindenképpen nekik kell kifizetni. De ha az Európai Unió költségvetése nem lesz része a nemzeti költségvetéseknek, akkor valóban áll az a megközelítés, hogy az adott konkrét helyzetben a pénzügyminisztereknek nem kell a képzeletbeli zsebükbe nyúlni. Ez e, akkor is kívánatosnak látszik, ha az éves költségvetési vitákra gondolunk, hogyha az egészet tekintve végül is nullszaldós a, a folyamat. Ideális lenne, ha így lehetne csinálni, de elképzelhető-e, és ezért vagyok nagyon pessimista, elképzelhető-e, hogy a tagállamok belemenjenek abba, hogy ennek az adónak a mértékét az Európai Költségvetési Hatóság, azon belül az Európai Parlament maga szabja meg. Ideális lenne, ha megszűnhetnének a kifizetésekkel kapcsolatos vitáink, ha ezt az adómértéket a szükségnek megfelelően emelhetnénk, vagy csökkenthetnénk. Nagy kérdés az is, hogy az egyébként a terhek igazságos elosztásának eszközéül tekinthető GNI alapú befizetések kiesnek-e a rendszerből, vagy sem? Ha nem esnek ki, akkor tulajdonképpen a mostani helyzethez képest kicsi a változás, és megmarad a végén az, hogy ha kisebb százalékban is, de csak a nemzeti költségvetésbe kell nyúlni. Úgyhogy nem tudom elképzelni a magam részéről azt, hogy a tagállamok vagy azok egy része hozzájáruljon ahhoz, hogy egy teljes autonómiát kapjunk. Meg kell próbálni persze, és valószínűleg sok-sok lépésben, adott esetben több cikluson át tudunk eljutni egy ilyen ideálisnak tekinthető állapothoz. Most ebben a ciklusban ha lesz előbbre lépés, az már akkor is örvendetes. Én azt is fölvetem, hogy nagyon jónak látom azt a kemény föllépést, hogy ha nincs saját források reformja, ha a Lisszaboni szerződést nem próbáljuk ezen a téren érvényesíteni, akkor a parlament nem járul hozzá a többéves keretköltségvetéshez. De vajon mikor fogjuk azt pontosan kiszámolni, hogy ez esetben hogyan működik tovább az Unió? Nem, állunk, nem áll-e fönt az a veszély, hogy néhány tagállam örömmel csapja össze, vagy dörzsöli meg a kezét, és mondja, hogy nagyszerű, mert így még kevesebbet kell fizetnünk, mintha megalkotnánk az új 7 éves keretköltségvetést. Ez a mi kemény föllépésünkhöz képest egyfajta, ugye a kemény föllépésünknek azt hiszem, hogy egyfajta határt szab, ezért én ezt a mondatot pillanatnyilag, taktikailag helyesnek tartom, de kellő időben a visszavonulás útját is ki kell dolgozni. Köszönöm, elnök úr! Merci, chers collègues. Euh, Pessimistán kezdte ugyan Súrján úr, de örülök annak, hogy konstruktívan, építően zárja le a felszólását eh, Súrján úr. Köszönöm, elnök úr. Még nagyon sok napi rendi pont van, látom. Ezért általánosságban csak annyit mondanék, hogy a megkezdett irány szerintem jó, és úgy látom, hogy a tanácssal folytatott első ülés is ezt mutatja. A tanács is elfogadja ezt a megközelítést. Néhány konkrétumról. Világos, hogy az Európai Bizottság sem azt mondja, hogy százszázalékosan autonommá kellene válnunk, hanem egyfajta mixet akar kialakítani a GNI alapú befizetések és az saját források között. És szerintem is ez a realisztikus megközelítés, és ezt támogatnunk kell. Már ez is óriási fontos lépés, hogy egyáltalán a saját források kérdése ilyen formában felmerül, ennek örülnünk kell, és ha meg akarunk egyezni ebben a témában, akkor egyhangúságra lesz szükség a saját források bevezetéséhez. A tagállamok, a tagállami parlamentek között is az európai saját forrásokat a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell majd hagyniuk, ne felejtsük ezt. Tehát nem úgy van, hogy az Európai Parlament vagy az Európai Intézmények kitalálnak önállóan valamit, és megállapíthatják még az adó mértékét is. Harmadsorban, és ezt egyébként már elmondtam a bevezetőn, de hangsúlyozni szeretném, a pénzügyi tranzakciós adó, illetve a hozzáadott értékadó révén, vagy kapcsán alaposan meg kell vizsgálnunk az alapszövegeket, és nagyon pontosan ki kell mutatni, hogy a saját források tekintetében ezeknek mekkora, milyen szerepe lehet. És minden parlamenti bizottságnak is vitáznia kell erről, ezt nem dönthetjük el magunk itt. Még egy rövid megjegyzés a bizottság által a saját források koncepciójához. Személyes véleményem az, hogy taktikai hiba lenne már az első ülésen a tanácssal folytatandó egyeztetés során arról tárgyalni, hogy melyek lehetnének a saját források forrásai. Itt csak annyit mondunk először, hogy egyetértünk a bizottsági javaslattal, hogy a saját forrásokat meg kell növelni, és várjuk, hogy a bizottság mit javasol. Alapvetően egyetértünk vele. Ugyanis ha mi magunk kezdünk el kezdeményezéseket megfogalmazni, pláne ha ezek alternatívák a bizottsághoz képest, akkor attól tartok, hogy ezek azonnal hamvukba halnak, és saját mm, esélyeinket rontjuk ezzel. Tehát először most álljunk be a bizottság mögé. És legyünk tudatában annak, hogy az Európai Parlament önmagában nem sok minden dönthet el, majd ha ezekről döntés születik, akkor bele lehet szólni a részletekbe, de egyelőre jobb, hogyha a bizottság szélárnyékába nevezünk, mert kiderülhet, hogy már a bizottsági javaslat is ellenállásba ütközik, és majd későbbi körben jöhetünk alternatívákkal, hogyha ez lenne a helyzet nem lenne jó túl korán a vitát befejezni, kényszerülni. Jean-Luc és Anne. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az értékes véleményükért. Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire nehéz kérdés ez. Döhán úr már rámutatott, hogy a tanácsban egy hangúságra van szükség, még a parlament jóváhagyására is szükség van az adók kivetését nem kezdhetjük csak úgy el. Arról beszélünk, hogy a meglévő rendszert javítani kell, mert a jelenlegi rendszer nem működik jól, rengeteg kivétel van benne. Egyszerűen túl bonyolult. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban látjuk, hogy milyen nehéz megegyezésre jutni. Szeretnénk egy egyszerűbb, átláthatóbb rendszert bevezetni. A pénzügyi tranzakciós adóról többen beszéltek. Ez London városra kivetendő adó, kis túlzással. Valóban London és Frankfurt eh, Európa banki központja, tehát valóban az adók jelentős részét itt vetik ki, de nem a brit adófizetőkre vetik ki, hanem például a Dán nyugdíjalapra is, hiszen ők is a londoni tőzsdén kereskednek. Ez tehát olyan adó lesz, amely nek alapja igen szertágazó, Európa egésze fizeti, még ha Londonban is szedik be. Végig kell ezt gondolni, végig kell járni a javaslatoknak a következményeit, végig kell azt is gondolni, hogy milyen kritériumoknak kell eleget tenni a saját források rendszerével kapcsolatban, és hát meg kell még hallgatnunk a tanács érveit is. Többen mondták, hogy nyitottnak kell lennünk egyéb alternatív megoldásokra is, ezzel abszolút egyetértek, hogyha teljes ellenállásba ütközünk a tanács részéről az előttünk fekvő javaslatokkal kapcsolatban, én személy szerint nagyon támogatom az új áfa javaslatot. Szerintem ez kiváló kiinduló pont lenne, főként, hogyha ezt sínre tudnánk tenni, az nagyon jó lenne. Ugyanakkor egy későbbi időpontban nyitottnak kell lennünk arra, hogy más megoldásokat is elfogadjunk, például az energiaadó gondolata is felmerült. Az eddig javasolt stratégiával egyetértek, vizsgáljuk meg alaposan először a bizottság javaslatát, rájuk át magunkat ezen, legyen ez a kiindulási pontunk, és ha a parlament többsége már foglalkozott, a SUR bizottság például körbejártam ezt a kérdést, jó néhány állásfoglalást elfogadott már ez a ház ezügyben, hogyha ez a kiindulás pontunk, akkor a tanács legalább látja, hogy eh, hogy is áll, viszonyul ehhez a kérdéshez a parlament. Madame, Monsieur le rapport. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák. A tárgyalás igen keménynek mutatkozik. Tudjuk, minden nehézségével tisztában vagyunk e folyamatnak. Különösen az a tény is világos számunkra, hogyha politikai megállapodásra jutunk, Godmanis úr és Görán Ferm is elmondták, utaltak erre, az adó szuverenitása mindenképpen megmarad a tagállamoknak. Ez pedig azt jelenti, hogy amint megszületik egy egyezmény, megállapodás, reméljük, úgy legyen, de ez csak a kettős egyhangúsággal születhet meg, a 27 tagállam egyhangúságával, és a tagállamok 27 parlamentjének ratifikációján keresztül a hozzájárulással, úgyhogy ennek kevés esélyét látom nagyon kevés esélyét látom. Voltak önök között olyanok, akik a, az aggájaiknak, szkepticizmusának, szkepticizmusoknak adtak hangot, de hadd mondjam el, hogy amikor 2005-2006-7-ben én a Kobóban voltam témafelelősek kérdésnek, és minden országba, tagállamba ellátogattam, minden parlament költségvetési bizottságának elmondtam személyesen, hogy mivel mivel foglalkozunk, annó Janusz Lewandowski volt a Kobu elnöke. Fantasztikus volt a hozzáállása Lewandowskinak, azt mondta, hogy ez egy lehetetlen kérdés, kicsit széllelbéleltnek kell lenni, mind amilyen ön, ahhoz, hogy higgyen ebben az ügyben. Úgyhogy mellém szegődött e szélelbélelt vállalkozásban, és azt mondta, jövök ezzel a kicsit őrült figurával itt önökhöz, a nemzeti parlamentekben szólt így, de mit gondolnak erről a szélelbérelt emberről? Kicsit humorosan fogalmazott, de mégsem volt ez olyan kevésé hatékony eljárás, mint ahogy előre gondoltuk, úgyhogy egyetlen parlament volt csak, amely nem hitt az ügyben, de a parlamentet, a bizottságot, és Lewandowski biztost is meggyőztük szándékunkról, ő nyújtotta be ezt a javaslatot, bizonyos tagállamokat, jelentős tagállamokat is meggyőztünk, és nyitottak-e vitára. Aztán megszerveztük október 20-án az Európai Költségvetésről szóló parlamentközi konferenciát számos nemzeti parlament képviselője elmondta ott, hogy nem vetik el elvben a vita megnyitását. Hát időben ezt az utat jártuk be, lassan, de biztosan. Sok időre volt szükségünk, tudjuk, hogy a kettős egyhangúság kötelezettsége félelmetesen megköti a kezünket, tudjuk, hogy a válság is hozzájárul ahhoz, hogy nem csak mi tájékoztatunk, hanem mások is, és pedagógusként lépünk fel. De tudjuk, hogy bizonyos forrásokhoz hozzányúlva az egyes tagállamokban a rendszer megbillenhet. Ez az oka annak, hogy az előadóink azt javasolják, úgy gondolom, igen okos taktikai megfontolásból és ügyesen, hogy először a tanácsnak kelljen lépni és a pár, parlament, majd a bizottság javaslatá a mellé áll. Ez nem jelenti azt, hogy a bizottság javaslatát 100%-ban el akarjuk fogadni, nem, hanem azt mondjuk, hogy ez egy jó alapját képezi a munkának. És készen állunk arra, hogy a másik két intézménnyel kart-kartba öltve dolgozunk ezen javaslaton, mint kiindulási alapon. Tehát a tanácsnak kell lépnie, és a tanácson belül minden egyes miniszter majd megmondja, hogy milyen következményekkel jár ez a javaslat, miért tudom elfogadni ezt a javaslatot, ezt pedig igen, egyiket sem fogadom el, de talán más javaslatokat megvizsgálhatok, ugye? Taktikailag ebből az alapból indulunk ki. A parlament és a bizottság a tanács javaslatával javaslatát el tudja fogadni, aztán majd milyen típusú nehézségekbe ütközünk, mely országokban, milyen adókkal kapcsolatban, hát azt majd meglátjuk. A taktikai javaslat, amely az előadóinktól származik, megjegyzéseket, nagyjából pozitív támogatást élvezett itt a teremben. Emlékeztetnék arra is, hogy itt most arról van szó, hogy a következő eszmecserét készítsük elő ezen különleges eljárás keretében. Tárgyalunk tehát a tanács elnökségének triójával, mégpedig, vagy trojkájával, mégpedig december 5-én. Az előadóink az imént kifejtett álláspontot fogják képviselni, majd meglátjuk, hogy a tanács hogyan reagál. A tanács maga is egy első eszmecserét tart majd a e témában, majd meglátjuk az erőviszonyok hogyan húzódnak meg az egyes nemzeti küldöttségek között. Ezt követően mi itt az Európai Parlamentben hatásköri kettősséget kell, hogy feloldjunk az ECON szakbizottsággal, mert a saját források csomagban különböző szöveg szerepel, van egy általános stratégiai anyag, egy olyan szöveg, amely a GDP alakulást és a ribétek kérdését járja körbe, aztán van egy külön anyag az FTT-ről, és egy másik a héjáról. E Tudjuk azt is, hogy abban az elvben, hogy egy FTT létrejöjjön az ECON elsődlegesen illetékes, és mi véleményezünk, ami viszont ezen adó egy részének az allokálását, felhasználását illeti, ott már ö, meglátjuk, hogy nekünk ö, mi a, a szerepünk ebben, ami pedig a héját vagy áfát illeti, hangzott egy kérdés, és hangzik az elnök úr válasza is, igazad van, az áfát közösségi rendeletek szabályozzák jelenleg, ami ez azt jelenti, hogy itt is meg kell nézni, hogy az ekonnal a hatásköröket hogyan tudjuk felosztani. Arra is utalnék, ahogyan tegnap a koordinátorokkal erről már megállapodtunk, hogy Görán Fermi javaslatait egyrészt annak ö, azzal kapcsolatban, hogy egy munkadokumentum szülessen amely összefoglalja a gazdag dosszié különböző mm, aspektusait, a, a 2007-es állásfoglalásról és a Gariga Sura jelentésről összefoglalja, másrészt pedig a bizottság képviselője is itt van körünkben, neki jelzem, hogy minél hamarabb szükségünk van egy olyan ér, ö, e- ö, e- e- egy olyan értékelésre, amelyet már a bizottságnak meg kellett volna küldenie nekünk arról, hogy ennek a változásnak becsült értékekben milyen kihatása lesz majd a különböző tagállamokra, vagy lenne. Mert a pénzügyminiszterek azt mondták, hogy a pénzügyminiszteri adatok eltérnek, a bizottsági adatoktól nekünk objektív adatokra van szükségünk, ezt pedig csak a bizottság tudja nekünk megadni. Most le kell, hogy zárjuk ezt a napi rendet. Most azt javaslom Reimernek, akit ö, első ö, sorban ül, hogy foglalja össze az ITER többletköltséggel kapcsolatos eszmecsere során elhangzottakat, erre már tegnap délután is időt szenteltünk, és 15 óra 30-kor ma délután trilóguson lesz újra erről szó. ITER, Reimer. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Szerintem helyes volt az, amit eldöntöttünk, és sikeres, hogy a 2012-es költségvetést leválasztjuk az ITER finanszírozásának témájáról. Emlékeztetnék arra, hogy a tanács néhány hónappal ezelőtt, amikor az volt a kérdés, hogy 1,3 milliárddal pótfinanszírozni kellene a dolgot. Azt mondta, hogy ez összefüggésben áll azzal a 6,5 milliárddal, amely 2020-ig állna rendelkezésre erre a projektre. Miután A 2012-es költségvetésben a 100 millió problémáját megoldottuk. A bizottság véleménye szerint szükséges volt 1,2 milliárd további pénzt találni kötelezettségvállalás formájában. Nem megyek bele most minden részletbe, egy háromoldalú egyeztetés előtti nyilvános ülésen nem is illik kiadni minden információt, nekünk sem lenne ez jó, de a lényeget szeretném elmagyarázni. Elköteleztük magunkat a tekintetben, hogy lesz egyeztetés, és megkísérjük a megegyezést még az év vége előtt. A bizottság tegnap új gondolatokat is az asztalra tett, amelyek eh, különböztek attól, amelyeket egy belső bizottsági ülésen hallottam egy héttel ezelőtt. Elmondanám, hogy nem hiszek abban, hogy néhány nap alatt, néhány nappal a megegyezés után a 2012-es költségvetésről bármit kéne tennünk, meg kéne azt kaparnunk. Ezért a 60 millióról szóló bizottsági negatív tartalék ötlete 2012-re szerintem nem realisztikus, nem jó megoldási javaslat. Azért is mondom ezt el, mert a bizottság részéről basszantó értelmezést adtak, azt mondták, hogy minden költségvetés év végén ugye a, a, minden kategóriából össze lehet söpörni a pénzeket, a maradékokat. Itt bizonyos félreértés volt ö, e tekintetben, mert ez így nem állja meg a helyét. Aztán a bizottság felülvizsgálatra vonatkozó javaslatai is, hogy például a 2011-es évben megmaradt pénzekből tegyünk át 2012-re, 13 ra hogy az egyet így lehessen megnövelni, megváltoztak. 590 millióról beszélnek most, amit pontosabban 572 millióról beszélnek a második kategóriában, emelés formájában, és nem vennék igénybe az ötödik kategóriában meglévő 2012-es évi márzsat. Szerintem ez jó megközelítés, mert előfordulhat, hogy erre a márzsra még szükségünk lesz a következő másfél év során. A 3A kategóriában 25 millióról beszélnek most, a 26 millió helyett, és az 5-ös kategóriában 243 millióról, 2014-ről, 2011-ről lehetne ezt át irányítani Ezekkel a javaslatokkal szerintem egyetérthetünk. Lesz azonban egy gond, a negatív tartalék ügye, és az, hogy 300 milliót az 1A-ból áttegyünk a 2013-as évre a kötelezettségvállalások közül. Itt érdemi vita indult el, hogy az 1A számai alapján egyáltalán milyen redeploymentre lenne lehetőség, és különösen annak a tükrében, hogy a hetedik eh, kutatási keretprogram és a prioritásaink szempontjából ez nem biztos, hogy jó. Próbáltam enyhíteni a helyzetet. Ezt a 300 milliót esetleg fel lehetne darabolni, tehát 100 milliót esetleg az Ultimate eh, a eh, Green, Green Sky-ból és egyéb joint undertakingsektől lehetne elvenni. Megnéztem a hetedik kutatási programot, összesen 500 milliót visznek el ezek a joint undertakingek. Tehát a pénzügyi tervezés utolsó évében ennek az összegnek 20%-os csökkentését megejteni, hát ehhez nagyon megbízható adatokra, pénzszámokra van szükség, tudnunk kéne a bizottságtól, hogy eddig ezek a joint undertakingek pontosan mennyit hívtak le a pénzeikből, milyen arányban, milyen tempóban, hogy nehogy azzal a problémával szembesüljünk, hogy erről a problémáról akkor kell majd beszélni, amikor már a számokkal dobaló, dobálóznak, és ebből aztán politikai és gazdasági vita legyen. Két általános kérdés is fölvet ez a probléma, ezeket is tisztáznunk kellene. A 6,5 milliárd, amelyről a tanács beszél 2020-ig, magában foglalja az 1,3 milliárdos finanszírozást is. Tehát ezzel a tanács végül is válaszolt arra a kérdésre, hogy hol látja az ITER helyét. Tehát outsourcingban látják a megoldást, a bizottsággal együtt, és egyfajta plafont fogalmaznak meg. Ugyanakkor az ITER-rel kapcsolatos menedzsment problémák miatt szerintem jogos a kérdés, az a kérdés is, hogy esetleg lehetne ezt az 1,3 milliárdos utófinanszírozást most elhalasztani. Szükséges-e feltétlenül ez most, vagy pedig át lehet tolni 2014-re. Ez gazdasági szükségszerűséggel indokolható-e a kiírások időtervével, vagy politikai okokkal a nemzetközi itertanács tükrében? Vannak tagállamok, amelyek ilyen kötelezettségvállalási összegeknél, 1,3 milliárdnál a dolgot megkérdőjelezik. Úgyhogy itt biztos, hogy lesz még komoly vita, és hozzájön még ehhez a következő. Elhangzott, hogy a Fukushima baleset miatt Japán ö, nem tudja tartani vállalásait, nem is pénzről van szó, hanem technikai szállítási vállalásait nem tudja teljesíteni, és Dél-Korea fogja legalábbis részben a japán kötelezettségvállalást teljesíteni. A 9,1%-os japán részesedés az egész projektből ezért megkérdőjeleződik, és a múlt heti csütörtöki pénteki ITER tanácsülésen az hangzott el, ígéreteket kaptunk, tehát ezt követően hétfőn az jött ki a nyilvánosságra, hogy egy japán kormány által egybehívott szakértői csoport azon dolgozik, és mondom, ezt nyilvánosságra hozták, a Japan Times-ban és a madridi újságban is, nos, hogy ez a kormányok által egybehívott szakértői csoport a japán energiapolitika revízióját kezdte el elvégezni, és egyik törekvése az, hogy Japánt kivonja az ITER projekt finanszírozásából. Idézek ebből a japán e, sajtóhírből. Arra kéri a japán kormányt a szakértői csoport, hogy szüntesse meg az ITER kifizetéseket, dél-franciaországi projektben való részvételét mondja le, amely ugye a fúziós reaktor egy új alapja, és 2,2 milliárd ilyen összegű vállalását mondja le. Mit jelent ez az összfinanszírozás szempontjából 2013-ra és az utána következő időszakra vonatkozóan? Nyilvánvalónak tűnik, hogy itt persze még sok kérdőjel van a szakértői bizottság tevékenység kapcsán is, de a trend látható, meg kellene beszélnünk azt, hogy a 2011-ben rendelkezésre álló eszközök kell még talán nem lesz baj, de utána felmerül a kérdés, hogy a parlamenti prioritások tükrében milyen redeploymentekre lesz esetleg később szükség, és erre azonban választ még nem tudunk adni. Kemény meccs lesz. Tehát most itt csak a kérdéseket vázoltam fel, a problémákat. A bizottság ma délután is ülésezik ebben a témában, a tanácsi elnökség is foglalkozik ezzel, és lehet, hogy ők majd újabb számokat hoznak nyilvánosságra. Amint ezeket megtudjuk, azonnal ezekre nekünk is reagálnunk kell. Nem kizárható, hogy az itert e több körben lehet csak megtárgyalni, és nagyon sok megválaszolatlan kérdést vett föl az egész dosszié. Merci, monsieur le rapporteur. Görant... Köszönöm szépen, előadó úr. Görant fel. Just a few comments. Um... Csak pár megjegyzésem lenne. Alapvetően teljesen egyetértünk Reimerrel a megközelítését illetően. A frakcióm már régóta egyértelműen mondja, hogy eh, támogatja ezt, de ami most történik, támogatásunk megint okhat, mert késik, ez a projekt nem egyértelmű. Előrejelzéseket látunk, hallunk a költségekkel kapcsolatban. A japánok is visszavonultak, kivonultak a projekt mögül. Egyre több kérdőjel jelenik meg, és egyre jobban inog a dolog. Második megjegyzésem. Az elég egyértelmű, hogy nem tudunk egy olyan megoldás mögé felsorokozni, amely 2013-as költségvetést Eh, is magába vonja. Még nincs is raportőr a 2013-as költségvetésnek. Szerintem politikailag lehetetlen, de valószínűleg jogilag is lehetetlen formális kötelezettségvállalást tenni 2013-mal kapcsolatban. Harmadsorban a, a hetes keretprogramból történő átcsoportosítás mindig is kérdéses volt számunkra, de most, hogy pontosodnak a javaslatok, és hogy főleg a közös vállalkozásokból mennénk el a pénzt, ez még kritikusabb, mert ez az Európai Parlament számára és a kutatói közösség számára különösen fontos. Tegnap a koordinátor ülésen említettem, hogy az egyik volt kollégánk, a ITRE liberális tagja, a svéd környezetvédelmi miniszterként szolgál, a Clean Sky kezdeményezést támogatja, és most beszéltem el a telefonon 10 perce, és azt mondta, hogy a svéd kormány részéről, és valószínűleg a bizottságban is felemeli majd a hangját az ellen, hogy a joint undertakingektől elveszük a pénzt, és az ITRI-hez átcsoportosítsuk. Tehát politikailag ez valószínűleg lehetetlen. Ezért a mai triológus során jó néhány okunk lesz arra, hogy kritikusak legyünk. Köszönöm, Anna Jensen. Um, Köszönöm. Én is szeretnék reagálni a Ferm úr által mondatokra. Valóban egy volt liberális kollégánk svéd miniszterként már reagált a javaslatokra, és azt mondta, hogy nem tetszik neki, amit olvas. Kérdés tehát az, hogy milyen mértékben támogassuk azokat a projekteket, amelyek a holnapra koncentrálnak, vagy inkább elvegyük a pénzt olyan projektektől, amelyek majd holnap, holnap után, tehát a jövőben hoznak eredményekre, és eh, de a közeljövőben, és átcsoportosítsuk olyan projektre, amely talán 20 év múlva, ha, és ez egy nagy ha, hoz majd valami izgalmas eredményt. Erre kell megoldást találnunk, meg kell találnunk a finanszírozás módját úgy, hogy a kutatási keretprogram ne sérüljön. Ez a fő célunk, és a Reimer által elmondottakat támogatjuk. A stratégiád támogatására számíthatsz, teljes támogatására számíthatsz részünkről. 300 milliót másképp kell megtalálni, szerintem jó lenne, tényleg jó lenne, hogyha ezt a kérdést az év vége előtt lezárhatnánk. Az ITER számára nagyon fontos, hogy a finanszírozás meglegyen, hogy a finanszírozás kérdése ne lógjon Damoklész kardjaként a fejük fölött. Egyértelműbb be kell tenni a programozási ciklust, és olyan finanszírozási módot kell találni, mely minden fél számára elfogadható, anélkül, hogy a keretprogramot feláldoznák az ITER oltárán. Köszönöm, Ann. James Celeste kért szót. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy én más világban élek, de nem hiszem, hogy ez így van. Egy igazi uh, problémánk van, egy európai fúziós projekt jövője forog kockán. Önök is beszéltek erről. Ez a projekt valószínűleg lassan megszűnik, és az elmúlt 25-30 évben amit tettünk, hogy az európai fúziós kutatás eh, valóban vezető legyen, eh, nem hozza meg a várt eredményeket, sem a kutatók részéről. Kérem, hogy amikor eh, a trialógusra sor kerül, akkor az ilyen Reimer féle hosszú távú megfontolásokat mellett hogy majd jövőben valahogy megoldódik a probléma. Nos, itt igaz intézmények, meglévő intézmények, meglévő valódi mai problémájáról van szó. Fontos, hogy az európai érdekeket figyelembe vegyük. Merci, James. Ça sera le cas. Ça sera le cas. Így lesz. Így lesz ez. Köszönöm szépen. A dolgok világosak. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a múlt heti költségvetés egyeztetés során, ami azt a problémát illeti, amelyre James utalt, tehát hogy a JET tevékenységnek folytatása és a jogalap kérdése, nos, ez a tematika nem kapcsolódik közvetlenül az ITER témához. Más eljárás, más parlamenti szakbizottságban, más formációban, a miniszterek tanácsa formációjában döntetik el. Jogilag a tanács határozatára, döntésére van szó. Mi hivatalosan hangot adtunk a véleményünknek, én is elmondtam az egyeztetés utolsó pillanatában, hogy az Európai Parlament csak véleményez, és mi nagyon is támogatjuk ezt a kérdést, és azt szeretnénk természetesen, hogy a JET projekt folytatódjon. Függetlenül a trilógus eredményétől a 2012-es költségvetésben szerepeltetünk 472 millió eurót. Plusz 100 millió euró is szerepelett egy komoly erőfeszítés ez, hogy az 1 milliárd, 1 milliárd 300 milliós többletköltséget valahol megtaláljuk hogyan fedezni. Nekünk 8 millióba kerül ez, ha azt vesszük átcsorolás szintén, eh, redeployment szintjén, ha nem, akkor a marzsokat, meg majd a negatív tartalékokat ö, vetjük be. Írásban vállaltunk kötelezettséget arra, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy év végéig a többletköltség megoldást találjon. Semmilyen más részletet nem adtunk meg szándékunkról ezen írásos kötelezettségvállalásban. Most mi ma a helyzet? Az az iterrel, hogy úgy tűnik, hogy megvan egy olyan többség, amely kedvezően, pozitívan áll a Költségvetési Bizottságon belül ahhoz, hogy a projektet folytassuk, de a tanács, aki kér, a tanács a kérő fél, ezért a 2012-es költségvetési tárgyalások során végig arra törekedtünk, és el is értük, hogy a két témát külön kezeljük, pedig a tanács ugye ugyanabban a tárgyalási csomagban akarta tartani a 2012-es költségvetést és az ITER-t. E a 2012-es költségvetést rendeztük, megtaláltuk a megoldást, az ITER-rel kapcsolatban pozitívan állunk a dolgokhoz, de a tanács, aki kér, ha viszont kér, akkor fizessen is. Macska körmözve fizessen, tehát ö, álljon elő bizonyítékokkal. Ahogy a jelentéstevő is elmondta, a 2012-es költségvetést, amelyet éppen csak lezártunk, nem fogjuk újra megnyitni. És nem látjuk át annak értelmét sem, hogy miért fogadnánk el 2013-as átsorolásokat, amelyek ellentétesek azon szavazással, szavazattal, amit már megszavaztunk 2012-re. Vagyis megkérdőjeleznénk valahol a, költségvetés, a költségvetését a kutatási projekteknek, némelyik a hetes keretprogramba tartozik, mások pedig joint undertakings formációban valósulnak meg az energiaszektorban, a Clean Sky, a César és egyéb joint undertakingsekről van szó. Elfogadhatatlan lenne ez így a parlament számára. Görán egy kérdést is felvetett még magáról az elvről. Arról az elvről, amely mögött húzódik meg, hogy a 2013-as költségvetésről és átsorolásokról most döntsünk, hogyha a költségvetési keret a pénzügyi keret módosításra kerül, akkor hát az elkövetkező években másként járunk majd egy, de jogileg ezen érvelést nem kell igazán kidomborítani, viszont politikai szempontból nagyon jelentős ez az érvelés. Ilyen szellemiséggel indulunk a tárgyalásoknak a trilógussal, és majd meglátjuk a bizottság és a tanács mivel áll elő az asztal körül. Köszönöm szépen a gondolatokat, köszönöm az előadó gondolatait is. Még mielőtt szavaznánk, azt javaslom, hogy adjuk meg a szót Helge Trüppelnek. Ha jól hallottam, akkor Helga fogja az Alfonzi úr napirendi pontját előterjeszteni a halászati megállapodásról Guinea-Bissau-val. Nem, nem, Helga? Erre nincs lehetősége? Assistant uh, who prepared it just left. A probléma. Épp most ment az asszisztens, aki nél van az anyag. Most nem tudok előadni, mert nála vannak a papírok. Poisson Guinea-Bissau. Jó, akkor a guinea halacskákat hagyjuk ott, ahol vannak, majd máskor megtárgyaljuk őket, úgyhogy most szavazunk. Szavazunk. Kérnem szépen a dossziét ide a kezembe. Alors, euh, je vous propose de prendre... Azt javaslom, hogy kezdjük a szavazást a következő ponttal. Kezdjük azzal a jelentéssel, amely 14-es napi rendi pontként szerepel, Szidónia jelentése, a 6 per, eh, a hatos számú költségvetés módosításról. Kérném szépen a szavazó eh, listát, Szidónia. Röviden felvezetné a módosítóit? A eh, konciliáció követő módosításokról van szó. To ask you for, mm, for some attention. Kollégák, kérem figyeljenek, az utolsó pillanatban voltak tárgyalások, és ennek eredményeképpen egy szóbeli módosító indítványra szóló módosító indítvány történt. Remélem ezt megkapták. Egy pár szóban elmagyaráznám, hogy miről szól ez a szóbeli módosító. Tehát az alapgondolat elsősorban az, hogy az F premolum bekezdést az E elé tegyük, azaz ez előre ke- kerülne, mert a 30-as átcsoportosításra már sor került, ezért korábban kell említeni. Az F preambulum bekezdésben pedig whereas those needs helyre whereas some payment needs kerülne, és az egyes módosító második részében only is not covered by the agreement on DUB 6 például 1942 millió, helyett a következő megfogalmazás lenne, as much as possible needs not covered by the agreement on DUB uh, 6211, például 1047 millió. Tehát ez zen új megfogalmazás részére az egyes módosítóban egy részenkénti szavazásra van szükség és ajánlásom nem változik az első rész ellen, kérem, hogy szavazzanak. A második részt pedig kérem támogassák szavazatukkal. Ha kérdésük van, arra szívesen válaszol. Köszönöm szépen. A szóbeli módosító behelyettesíti az egyes módosítót. Görán Fenként ezzel kapcsolatban szólt. Igen, igen, valóban mi az első részt akkor visszavonnánk, és nincs szükségünk akkor a részenkénti szavazással, és egyetértünk a jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Senki más nem kért szót, akkor mm, szavazásra bocsátom az egyes módosítót, amelyet a jelentéstevő módosítója módosít mellette ellene senki tartózkodik, két tartózkodásunk van, három elfogadva. Kettes módosító a jelentéstevő pozitív, ö, mellette ellene tartózkodik, ketten tartózkodnak, elfogadtuk. Elnézést, nem, nem, nem. Elnézést, ketten vannak, el, ö, ketten vannak ellene, és nincs tartózkodás. Hármas módosító ugyanazoktól mellette, ellene. Ugyanazon hármak tartózkodik, senki nem tartozik, elfogadtuk. Négyes, ugyanattól mellette, ellene, megint ugyanaz a hármak tartózkodik, ugyanaz a többség, zárószavazás mellette, ellene. Aha, egy, kettő, három, négy, öten vannak ellene. Tartózkodik? Rendben. a hatos pótköltségvetést elfogadtuk ezen módosítókkal. Most pedig áttérünk Ahelyett, hogy kikapcsolna a lepont. Izabel Duron kért szót, tessék. Elnök úr. Egy pontra szeretnék visszatérni a gínai kérdés. Alfonszi kollégám nincs itt, ugye szavaztunk, szavazatot lezártuk? Nem. Majd a szavazás után mondja elnök úr, számolhat be a, gínai, a gínai kérdésről. Igen. Azt javaslom akkor most, hogy térjünk át a következő jelentésre. Barbara Matera tolla, tollából a Renault-ról. Kemény, fogos ügyről van szó. Emlékeztetek arra, hogy először vita és szavazás történt, amelyet egy kicsit olyan össze-vissza szerveztünk meg. A Költségvetési Szakbizottság elutasította első körben a EGA igénybevételét a Renault részére. Aztán sikerült életet lehelnünk újra ebbe a dossziéba. Úgy tettük ezt, hogy trilógus formációban összeültünk, a tanács és a bizottság kihangsúlyozták, mennyire fontos számukra, hogy az Európai Parlament, ezen belül a KOBU újra vizsgálja meg a kérelmet, mivel új határozatok születtek Franciaországban egy kormány dekrétum formájában, és a problémának egy részét így az európai, a francia kormány oldja meg azon elbocsátott munkavállalók számára, akik az európai támogatásból nem részesülhetnek. Szavatolja ezt az állam, a francia állam kormánya, ezért javasoljuk, hogy újra vizsgáljuk meg és újra szavazzunk az EGA igénybevételéről a francia kérésnek megfelelően. Barbara Matera készítette el az anyagot, és most szavazatra bocsátom ezt az anyagot, remélve, hogy világosabban tudunk szavazni most. Őszintén, személy szerint azt remélem, hogy pozitívan döntünk. Egy hármas módosító Grönyér Darden részenként első rész mellette. Köszönöm. Ellene? Senki. Tartózkodik? Nagyszerű Második, mellette kiszavaz az előadó negatív ajánlásával, a zöldek melle, ellene ki van mindenki más a szivárvány színei közül tartózkodik elutasítva. Négyes módosító előadó ellene van, ki van mellette, ki van ellene, köszönöm, tartózkodik, a többség ellene van, e, elvetettük. nagy ás kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az ötös oka fogyottá válik. A hatos módosító. Az előadó nem, nem ellenzi, mellette kiszavaz. Számoljuk meg talán.

Mellette ugyanaz a többség. Elutasítva nyolcas módosító mások tollából. Pozitív ajánlással mellette kiszavaz. Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Ugyanaz a többség, de fordított arányban. Elfogadva. kilences módosító, Grölié asszony, negatív ajánlással mellette kiszavaz. Köszönöm ellene. Köszönöm. Ugyanaz a többség. Tízes módosító Alvaro Burtollából mellette, e, pozitív ajánlással mellette. Köszönöm. Ellene. Csak a szocialistánk. Elfogadtuk. 11-es módosító szocialisták e, negatív ajánlással mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodik, ugyanaz a többség elutasítva. Egyes Alvarótól negatív ajánlással. Mellette kiszavaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ellene a többség elutasítva. Kettes módosító. Gröli asszony tollából, mivel az egyes módosítót elfogadják, azért okafogyott, de mégsem úgy, hogy negatív ajánlással kiszavaz mellette a kettesnek, ellene, köszönöm, tartózkodik, ugyanaz a többség alakult ki, elutasítva. Záró szavazás mellette, köszönöm, ellene, egy, kettő, köszönöm, tartózkodik, a szocialista frakció tartózkodik, és a zöldek is, és a zöldek is elnézést. És James is, James is tartózkodik. James az asztal alatt emeli föl a kezét. Hát jó szemekkel kell látni. Köszönöm szépen. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk a jelentéstevőnek, és köszönöm szépen a frakcióknak, hogy ilyen együttműködő szellemben sikerült az eredményt elérnünk, hogy milyen eredményt az arról mindenki önmaga dönt, de a Kobu elnökeként üdvözlöm az eredményt. Matea asszony tollából más jelentéseink is vannak még. Mert érde, a, a, ez az alap nem csak a Renault-val foglalkozik, ami Portugáliát illeti Norte Centro Automotive. Mindenki megkapta a portugál szavazólistát, az egyes bekezdés, kettes módosító, libé pozitív ajánlással. Elnézést, elnézést, túl gyors voltam. Problémája van valakinek valamivel? Képes Portugáliáról szavazni? Minden rendben? Hát ezt kihasználjuk akkor, mondja az elnök úr. Á, sajnálatos, de hát ez a helyzet. Mhm. El kellene bocsátania a csapatát. <laughs> Oké. Okay. Bon, donc le Portug... Portugália. Kettes módosító. Pozitív ajánlással mellette. Ellene. Köszönöm. Tartózkodik? Elfogadva. Hármas módosító negatív ajánlással mellette? Szerzők. Ellene? Mindenki más tartózkodik. Elutasítva. Négyes módosító negatív ajánlással mellette szavazni. Ki, ki szavaz mellette? Ah, ez nagyon érdekes. Ellene? Meg kell számolnunk a szavazatokat. Mindenkinél ott van a szavazókártyája? Hát akkor Remélem, hogy az én szavazókártyám is nálam van, működik. Az elektronikus szavazás, várjunk egy kicsit, igen, működik. megerősítenek ugye abban, hogy jogom van szavazni nekem is, ha a néppárt többségben lenne. Nem, még senki nem szavazott, várjunk egy kicsit. Mindenki szavazott? Jaj, én még nem szavaztam, mondja az elnök úr. Mit, mi, mi, miről kell szavaznom most? Hol tartunk? Hát olyan vagyok, mint Görán. Akkor lezárom, az elnök is szavazott, itt most lezárjuk, nézzük csak, nézzük csak. 15-en mellette, 19-en ellene, elutasítva, itt a négyesről szavaztunk. Ötös módosító, Ú, ugyanazok tollával, pozitív ajánlása mellette? Köszönöm, ellene? Csak a szocialisták tartózkodik, elfogadva. Egyes módosító, negatív ajánlással, mellette kiszavaz? a központ. Ellene a szélsőségesek. Tartózkodás elutasítva. Zárószavazás mellette kiszavaz. Ellene? Köszönöm. Ketten. Tartózkodik? Elfogadva. Ennyit a portugál témáról. Köszönöm szépen, és gratulálok az előadónak. A következő a napi rendünkön Barbara jelentéseiről szavaztunk, ugye? De néhány szóban, Barbara, legyen kedves azt a dossziét is prezentálni, amelyről ma nem szavazunk, de tegnap nem tudta röviden összefoglalni, úgyhogy kérném. Tente. Köszönöm. Akkor igyekszem, és hadarok majd. Egy olasz esetről szerettem volna beszámolni végre van egy olyan állam Európában, amely ebben az ügyben nem vonult vissza. 3,92 század millió euróról van szó, több száz munkavállalóról, akik trien Trient és környékén építkezési vállalkozásoknál dolgoznak, több ezer munkásról és több száz vállalkozásról. A jelentésről a Költségvetési Ellenőrzés Bizottságban december 5-én szavazunk, itt pedig a mi bizottságunkban a decemberben, meg a plenárison is. Ezt azért akartam mondani, mert Portugáliáról már szavaztunk. Köszönöm szépen, előadó asszony. Most azt javaslom, hogy Vertman asszony ö, ö, anyagára térjünk össze. Ezt már kétszer elnapoltuk, úgyhogy eljött az idő, hogy erről is szavazzunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a konstruktív együttműködést minden kollégának, akik részt vettek a folyamatban. A 12-es módosítóról, miután nem vonták vissza, csak annyit szeretnék mondani, hogy azt támogatom végül is, tehát egy plusz jelet írjanak a 12-es mellé. A Kozolino módosítóról van szó, ugye? Pozitív akkor az ajánlása az előadónknak. Nem vonta vissza, és pozitív ajánlással ö, áll hozzá az előadó. A 12-es módosító ez majd akkor. A szocialista ö, frakció megkapta a szavazó listát? Ha igen, akkor kezdjük a négyes módosítóval. Pozitív ajánlással, mellette kiszavaz, köszönöm ellene. E, elektronikus módon ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom az elektronikus szavazást. Monika kétszer mellette szavaz. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezárom. 21-en mellette, 13-an ellene szavaztak, a 4 módosítót elfogadtuk. 24-es módosító Carvalho asszonytól, amely részben kompatibilis a 4 amelyet most szavaztunk meg az imént. Pozitív ajánlása mellette, ellene, hárman, tartózkodik, elfogadva. Ötös, Vertman asszony mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hatos mellette ellene elektronikusan szavazunk a hatosról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 13-an ellen elfogadtuk. A hetes Bertman asszony tollából mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodik elfogadva. 20-as Ártongúrtól negatív ajánlással mellette. Ártongúr nem szeret minket. Senki nem védi őt. Ellene tartózkodik, elutasítva. Paxes úr, 21 negatív ajánlás mellette? Senki. Ellene? Nem védtük meg, elutasítva. 22-es Paxes úrtól mellette, van-e valaki nincs? Senki nem védi meg elutasba. 23-as Paxes ugyanígy büntetjük. 8-as Vertman asszonytól mellette? Néppárt mit csinál a 8-assal? Ellene van. Új, új, sokan vannak ellene. Akkor elektronikus úton szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást a 8-as módosítóról. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 12-en mellette, 22-en ellene elutasítva. Paxesz asszony nem, Paxesz úr, mondja az elnök úr, Biztos benne? Hmm, ugye nem változtatott nemet. Paxas, Rolandász, számomra fi, fiú keresztnév, de Rolandász végül is női keresztnév. Elnézést kérek, hogy elkereszteltem őt. Vertman asszony kompromisszuma mellett kiszavaz, ellene kiszavaz. Köszönöm. Hárman. Tartózkodik elfogadva. 9-es Ártongúrtól, Bédia valaki senki nem, elutasítva 10-es, Paxas úr tollából, senki nem védi meg, elutasítva. 11-es Ártong, senki nem védi meg, elutasítva. 12-es Kozzolino, Andrea, ugye ő úr, Andrea Kozzolino úr tollából, Nos, az e- előadó ö, mellette van. Ö, ki van mellette, ki szabad mellette? Köszönöm ellene. Nos, hát ezt elektronikus úton kell megszavazni akkor. A szavazást most lezárom. Paxas úr fényképét most itt köröztetik felém. Ő egy George Clooney különben, nagyon jó képű. Tehát erről a módosítóról, amely ugye a 12-es Kodzolino úr tollából, 13 mellette, 21-en ellene, nincs tartózkodás elutasítva 13-as, Ártunk senki nem védi meg elutasítva 14-es, 15-ös, 16-os Ártong úrtól senki nem bírja meg elutasítva. 17-es Luigrestől pozitív ajánlással mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Kettes Vertman asszonytól amelyet meg kell szavaznunk, szavazatra kell bocsátanunk, mert a 17-est elvetettük mellette. Köszönöm ellene. Aha, azért ezt azt hiszem, hogy ellenőrizünk kell. Többen szavaztak szerintem e, mellette, de megnyitom, gyorsan szavaznak, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 13-an ellene, elfogadtuk tehát. 18-as módosító. Szavazunk róla, mert csak részben e, fedi le a 17-es, amelyet elutasítottunk. E, pozitív ajánlása mellette, ellene, köszönöm, tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkilences módosító következik, Luigrestól pozitív ajánlással. Mellette? Ellene? Tartózkodik, elfogadtuk. Csak a néppárt volt ellene. Hármas módosító Vertman asszonytól, az előadó pozitív ajánlásával természetesen. De a 19-es lefedi, tehát működik, zárószavazás, mellette ki szavaz. Ellene. Tartózkodik. Nincs senki ellene, ugye? Nem szavazott senki ellene, tartózkodik. Nincs tartózkodás sem. Egy hangulag Vertman asszony, ez dicsőséges győzelem. Gratulálunk Fertman asszonynak. Most még, ami hátra van, az az átcsoportosítások kérdése. Helga. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Transfer... Átcsoportosításokról tehát. Átcsoportási igényekről. 12 ilyen van, ezekről kéne szavaznunk. Attól tartok, hogy Ezeket egyenként kell megszavaznunk. Úgyhogy kezdem is a C6-ossal. Ez a saját igényünk, amely 800 ezer euróra vonatkozik az általános tartalékból a külső szolgálatok számára lenne, és fordításra, gépelésre lehetne költeni, illetve hát fordításra. Ez, ez egy fordítás költségnevelés, ezért kérünk hordítási költségnevelés, ezért kérjük a parlament szolgálatát, hogy indokolja meg ezt nekünk. Miért szükséges ez? Ha nincs itt senki, akkor el kell halasztanunk a kérdést. Egy olyan időszakban, amikor csökkentjük ezeket a költségeket. Itt van az úr, parancsoljon. Kérem válaszoljon a kérdésre. No. Köszönöm, elnök úr. Mint mindenki tudja, a fordító szolgálat egy olyan szolgálat, amely ugye a termelési folyamat végén ö, áll, és nincs kihatás arra, hogy hány oldalt kell fordítania a különböző rendeletek. Ö, től függ mindez. Az első nyolc hónapban azt konstatáltuk, hogy 34%-os mértékben emelkedett a volumenje a fordításoknak. Ezért ilyen deficittel rendelkezünk, amennyiben a 800 ezer eurót nem kapjuk meg. Előadóasszony. Meant to vote in favor. Azt javaslom, hogy mellette ö, ö, szavazzunk. Ezen első átcsoportosítás mellett kiszavaz. Köszönöm. Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. Következő csoportosítás előadó asszony. The next item concerns... Következő az Európai Adatvédelmi Biztos vagy Felügyelő irodájára vonatkozik. Állandó hatos kategóriájú posztok számáról van szó az eljárási szabályzatban foglaltak szerint, személyzeti szabályzatban foglaltak szerint. Én támogatom ezt eh, a felvételi eh, tervmódosítást. Ki támogatja? Trüppel asszonyjal együtt, ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Következő átcsoportosítás az Európai Gazdasági Szociális Bizottság kérte ezt, azt szeretné, hogy 52 ezer eurót az épületek kategóriából át lehessen tenni a telekommunikációs kategóriába, annak érdekében, hogy egy kísérleti projektjüket meg, tudj, projektjüket meg tudják valósítani. Nincs okunk, hogy ezt ellenezzük, de ki támogatja még? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk egyhangulag. A régiók bizottsága öt transferkérelemmel élt továbbá. Az elsőben a bizottság 395 ezer eurót szeretne 13 költségvetési sorból összeseperni, és ezeket a külső szakértőkre fordítani. A régió bizottsága azért kéri ezt, mert ö, megnövekedettek a kompetenciái a Lisszaboni szerződés óta, és nem tudják ellátni szakmai feladataikat. Nagyon sok európai politikai területre, így például az energia ügyre is kell véleményeket alkotniuk, és nincsen egyáltalán ilyen szakértőjük. Eredetileg a 2011-es költségvetési tárgyalások során ezt elutasították, ezt a kételmet, kérelmet, és nekem pedig továbbra is kételjem van ennek jogosultsága miatt, de hallgassuk meg a régió bizottságának a képviselőjét. Egyszer erről már negatív döntés született, magyarázza meg, hogy mi történt azóta, ami minket arra rávehet, hogy megszavazzuk. Van itt valaki a régi jók bizottságától? Non. Alors, Monsieur Kronbeck représente le comité des régions. Euh, Est-ce que vous a régiók bizottsága részéről, ha itt van valaki, tudna válaszolni az elhangzott kérdésre? That is correct, that... Igen, tény, hogy a 2011-es költségvetési eljárásban már volt egy ilyen kérelmünk, akkor is azt, azt elutasították a tanácsban az első olvasat során, és mivel nem sikerült ezt visszavinni a parlamenthez, és újra benyújtani az igényt, ezért kénytelenek voltunk elállni ettől. De most ez az igény továbbra is fennáll, és más költségvetési sorokból most mi már meg tudnánk teremteni ennek a hátterét, tehát saját pénzeinkből tennénk át egyik zsebünkből a másikba, csak erről van szó, és erre szükség van továbbra is, ugyanúgy, mint tavaly. Szavazunk közvetlenül. Um, Köszönöm, elnök úr. Ahogy a kollega uh, mondta, nehéz pénzügyi körülmények között egy a tanács egy ilyen költségvetési sót próbál csökkenteni, és más területeket is azonosítottak, ahol lehet spórolni, uh, annak érdekében, hogy a pénzt találjanak a szervezetek működésére. Éppen ezért ezt a transfert mi támogatjuk. Köszönöm szépen, előadó asszony. Yes, um, I, because I asked for... Igen. A kollégákhoz fordultam, véleményüket kértem. Nos, az elhangzottak alapján a kérelmet támogatom. Köszönöm szépen. Pozitív ajánlással ezen átcsoportosítás mellett ki van, ellene kiszavaz. Tartózkodik-e valaki? Elfogadva, egyhangúsággal. Most még a, e, az Európai Bíróság van már csak hátra, nem hangzik a válasz. For others. Nem, még négy másik is van. Azt javaslom, elnök úr, hogy a következő négy egybe foglalkozzunk. Külső támogatás a szoftverrendszerek operatív működésével 300 ezer euró értékben. A régió bizottsága azt állítja, hogy külső szakértők bevonására van szükség ahhoz, hogy az intranetet megújítsák. 3400 több mint 37 ezer eurót csoportosítanánk át a biztosítás, épületek biztosítása sorból a szoftver sorba. A Régió Bizottság szeretné külső támogatás szoftverrendszerek sorát 190 ezer euróval, annak érdekében, hogy két IT számítástechnika projektet finanszírozzanak végezettül. Az ép ülések, konferenciák költségvetési sorát is szeretné növelni annak érdekében, hogy a régiók és városok 5. európai csúcsát megszervezzék. Ezen kéréseket nem látom, hogy miért ne támogathatnánk, ezért fogadjuk el, javaslom. Akkor azt gondolom, hogy blogban szavazzunk a régiók bizottságától mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva egy hangúsággal. Előadó asszony. Of justice. Most jön a bíróság. Három transferkérés érkezett a bíróságtól, amelyek előlegek kifizetését illetik. Ötös, a hatos és hetes eh, transferek keretében komoly összegek eh, eh, átcsoportosítására lenne szó. Itt az épületek bérletének témájában a jövőbeni pénzügyi években a, a pénzügyi nyomás csökkentését szeretné. A tagállamok, tudja a bíróság, hogy a tagállamok nehéz pénzügyi helyzetben vannak, ezért teljes mértékben ránk bízza ilyen transferek sorsát, amelyek egyébként a közép-hosszú távon csökkenteni a finanszírozási terhet a bírósági épületével kapcsolatban. Az unió jelenlegi helyzetét figyelembe véve a transferek megállítását javaslom, ezzel közösen 5,4 millió eurót tesznek ki, ha csak nem éreznek ez ügyben nem másképp a kollégák, én negatív ajánlást mondanék ez ügyben. Très bien, Jean, merci. Köszönöm szépen. Mellette kiszavaz ezen átcsoportosításoknak. Tessék, elnézést, ha szavába vágtam. Elnök úr, én vagyok, és hogyha jelentéstevő is egyetért ezzel, Nos, elemezni kellene a problémákat, és azt javasolnám, hogyha egyetért velem az előadó is, hogy halasszuk el ezt a szavazást. jogilag megtehetjük, mert december 5-ig erre lehetőségünk van, tehát elhalaszthatjuk a döntésünket a következő ülésünkre. Egyetért az előadó? The fifth. Okay, persze 5-én is megtehetjük ezt. Bence. Akkor egyenlőre. Míg ö, a bíróság ö, ítélethozatalra visszavonul, és majd a határozatát a következő ülés során fogja kihirdetni. Most akkor visszatérünk azon átcsoportosításokra, amely a bizottság költségvetését érinti, meg is adom a szót Szidóniának. Számos átcsoportosításról van szó, szóval lehet, hogy akár blogban is szavazhatunk néhányról. Köszönöm. Barbara Matarával röviden konzultáltam az imént. A DEC eh, 28-assal kapcsolatban nekünk ez még túl korai, nem tudunk ma dönteni az ügyben, talán a következő ülésen. A DEC 37-essel kapcsolatban az Európai Globalizációs Alap mobilizációjáról van szó Portugáliával kapcsolatban, ezért e transfert eh, támogatjuk. Köszönöm, akkor erről külön szavazunk. Mellette Portugáliáról van szó. Ellene Portugáliának, ki van ellene Portugáliának. Bokros úr, de hát nem Portugália ellen, hanem az átcsoportosítás ellen. Tartózkodik-e valaki? Egy valaki tartózkodott, hát ez a helyzet. A 37-es átcsoportosítást megszavaztuk a többiekről. When we had the Amikor korábban bizottsági ülést tartottunk, akkor jó néhány transfer, eh, eh, mellette voltam, hogy jó néhány transfer blokkban szavazzunk. Most azonban eh, meggondoltam magam, szerintem külön kellene, mert vannak amelyek politikai, fontos politikai kérdések, és lehet, hogy bizonyos képviselőknek vannak ellenvetései. DEC 43-as kis összeg, mindösszesen fél millió euró, a halászati termékekkel függ össze a nemzetközi szervezetekhez való hozzájárulásból vennénk eh, el a pénzt. Gyakran úgy látják, hogy a nemzeti közi szervezetekben kevesebb tagdíjat fizet az Európai Unió, nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Persze mindig örülünk annak, hogyha kevesebb a tagdíj, de érdekes lenne, hogyha az Európai Bizottság megmondaná, máshol is láttam már ezt, hogy kevesebb eh, tagdíjat fizet az EU nemzetközi szervezetekben. Tehát összefoglalva támogatom a 43-as, a DEC 43-ast, de hogyha a bizottság erre tudná általánosságban valamit reagálni, akkor az érdekes lenne. Köszönjük Szidónia. Az Európai Bizottság tud ma már esetleg szóban itt válaszolni? Monsieur le Président, la, la raison... Igen, elnök úr. Mi az oka ennek a, a különböző valuták közötti árfolyam eltérésből adódik. Többletekhez jutottunk az árfolyamnak hála, így most ö, visszafoghatunk mindenből. Elnök úr azt mondja, hogy éljen az erős euró. Azt gondolom ugye, hogy dollárban számolják ki a hozzájárulásait az EU-nak, tehát ez egy nagyon jó, pontosított, érdekes pontosítás volt. Ki van mellette ennek az átcsoportosításnak ellene? Igen, tényleg? Izabel csak így? Légből kapva. Tartózkodik valaki? Izabel nem szereti a halakat, de mégiscsak többen vagyunk, akik szeretjük. 43-ast elfogadtuk, 44-es. 44-es átcsoportosítás. 1,7 millió kifizetés, megerősítés, két SZIP programról van szó, elsősorban a kis és középvállalkozásokat támogatná kockázatőkével, illetve hitelgaranciával. A pénz jó néhány sorból érkezne a végrehajtás alatt. Itt főként megnéztem, hogy miért van ez, főként a projektek késése miatt van, a pályázatok benyújtásának késedelme miatt. Általánosságban szóval beszéltünk már erről, és hát a vég, év vége fele úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság redőben, hogy bizonyos megállapodásokat nem tudnak megkötni tartani. Nem látom okát annak, hogy ezt ezen csökkentéseket ellenezzük, miközben fontos számunkra ez a program, a SIP vállalkozási és innovációs program, ezért támogatom ezt a 15,3 és 1,7 millió euró eh, kötelezettségvállalásokban és kifizetésekben, transferben jóvá adjuk. Köszönöm szépen azon költségvetési tételek eh, között eh, szerepel a Beres, Béres név is, Berec név. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. A 47-es átcsoportosítást elfogadtuk. 46-os. A 46-os a halászati megállapodáshoz kapcsolódik Guinea Bissau-val kötött, hogy a halászati megállapodáshoz. Szeretném, hogy a halászat közötti megállapodásokért felelős előadónk mit gondol erre, véleményem vagy tudásom, legjobb tudomásom szerint nincsen, nem csenek fenntartásunk ezzel kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy a jegyzőkönyvet aláírták, tehát így tulajdonképpen tartalékból is sorba visszük át ezt az összeget. Így igaz. Ezzel a problémával már találkoztunk a múltban a jegyzőkönyvet. Mindenképpen alkalmazzuk. Fizetni kell, de hát persze Isabel Durandra nézek. Alfonzi kollégánk jelentése majd a dolgok jövőjéről hivatott dönteni. Úgyhogy elég legitim a dolgok jelenleg állásában, hogy szavazzunk ma erről az átcsoportosításról, azelőtt, hogy az Alfonzi jelentésről szavaznánk-e. Izabela egyetértesz velem? Igen, részben, de szavazni uh, Szidónia uh, tehát Szidónia témájáról most szavazhatunk, aztán én előadom. A Guinea-Bissau mellett kiszavaz. Köszönöm. Ellene. Tartózkodik elfogadva egyhangulag. És természetes, hogy mindez nem vetíti előre azt, hogy hogyan fogunk szavazni az Alfonzi jelentésről. 47. Transfer 47. A 47-es átcsoportosítás a híres hírhet esethez kapcsolódik a tanács és a többi intézmény eh, eh, fizetéskiigazítási kérelméhez 2009 és 10-es évekre vonatkozóan. Ez az átcsoportosítás eszköze annak, hogy legyen miből fizetni az Európai Bizottság alkalmazottainak fizetés Ezt a pénzt különböző eh, administratív költségvetési sorokból veszik, főként a szabadúszó tolmácsolásban maradt pénzekből. Nincsenek ezzel kapcsolatban kérdőjelek, az Európai Bíróság döntésének megfelel, és az administratív költségvetési sorok közötti pénzmozgásról beszélünk mindösszesen. Sort sorte ramassage sur valahogy egyfajta top gondolunk itt 22 sor, már mellette kiszavaz ennek az átcsoportosításnak ellene. Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk egy hangulag. 49-es átcsoportosítás előadóasszony. I think it's a very important... Ez nagyon fontos transfer, átcsoportosítás, mert a humanitárius segély témájához kapcsolódik, mekkora összegről beszélünk, 33,9 millió euróról beszélünk kötelezettségvállalásokban, és 20 millióról kifizetésekben. Humanitárius segély a pakisztáni eh, áradásokhoz kapcsolódóan, talán emlékeznek még a drámai pakisztáni áradásokra, eh, meg kell találni a helyét annak, hogy miből eh, fizette az Európai Unió a mentési munkákat. Honnan jön ez a pénz? A vésztartalékból, és szeretném azt megjegyezni, hogy ha ezt a transfert, ezt a átcsoportosítást jóvá hagyjuk, akkor a vésztartalékot teljesen kiürítjük, de hát az év vége felé járunk, remélhetőleg további katasztrófákra nem kerül sor, és ha igen, akkor január 1 lehet majd ezeket finanszírozni, ezért véleményem szerint legjobb belátásommal azt kell, hogy mondjam, hogy a 49-es transfert jóvá kell hagynunk. Jean merci. Köszönöm. Az Afrika szarvanak való átcsoportosítás mellett ellene tartózkodik egy tartózkodás mellett imádkozzunk isteneinkhez, hogy 31. december 31-ig természeti katasztrófára már ne kerüljön sor. Vagy hát reméljük, hogy erre van döntéshozatali kihatásunk, hanem akkor az Európai Bizottság majd újabb átcsoportosításokat javasol nekünk, amelyek összetettebbek lesznek, mint a mostani. Kettes info, hármas info, tessék, asszony. Uh, there for us to for information because they. Uh... Igen, itt csak információs uh, átsportosítás kérdésekről van szó, de szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az Európai Halászati Alapból kivizetések uh, átcsoportosítása a, a nemzetközi halászati megállapodások sorra. A másik pedig a kohéziós politikán belüli átcsoportosítás, az EAGGF egyes célrégióból az ipart ba történő csoportosítás, ez tulajdonképpen a Ramászás egy újabb formája, nem látom akadályát annak, hogy ezt a technikai átcsoportosítást jóvá adjuk. Formáció. Igen, itt most csak tájékoztatásról kaptuk ezt. Itt uh, szabad kézzel rendelkezik uh, mozgástérrel a bizottság, ha csak nincs ellenvetésünk a kobuban persze az álláspontunkat kifejthetjük, de nem így van, tehát tudomásul vettük, hogy ezen két átcsoportosítás megtörtént a bizottság részéről. Köszönjük a bizottságot a tájékoztatásról. Minden szavazással végeztünk, nagyszerű, nagyon szépen köszönöm, jól dolgoztunk. Most térünk akkor vissza a Gíne-Biszaui halakhoz, és Alfonzi kollégánk eh, eh, távollétében kolléganő, Izabel fogja felvezetni az anyagot. Igen, én nem szeretem a halat ugyan, de mégis a halászatról van szó. 7 millió felüli összegről van itt szó magára a halászatra és adminisztratív költségekre kell rábólintanunk a parlamentben vagy sem. Én azt javaslom, hogy támogassuk ezt a megállapodást még akkor is, hogyha a kérés már elég későn futott be hozzánk, mert még nyáron megszületett a döntés. guinea kapcsolatban a monitoringra nagyon kell figyelnünk, mert vannak azért guinea nehézségek, de én úgy gondolom, hogy bulincsunk rá, és támogassuk ezen halászati szakbizottsági jelentést. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr. Nagyon egyszerű lesz a szavazás. Mert a véleménytervezet csak és kizárólag egyetlen ö, következtetési ö, ö, bekezdésből áll, erről szavazunk, másrészt pedig záró szavazást tartunk. Azok, akik az ajánlással nem értenek egyet, ö, ellene kell, hogy szavazzanak. Ha pedig az ajánlást elvetjük, és a szakbizottság véleményét viszont elfogadjuk, akkor a véleményt úgy fogadjuk el, hogy azt ajánljuk, hogy a megállapodást vessék el. De reméljük nem így lesz, majd december 5-én szavazunk annak érdekében, hogy véleményezzük a szakbizottságot, amely január 24-én szavaz, a plenárison pedig a februári plenárison szavazunk erről. Egyebek alatt nincs semmilyen pont, tehát köszönjük szépen, és lezárjuk a mai ülést.